Colleagues, we have an exchange of views. Kedves kollégák, Anders Fogh Rasmussen úr, a NATO főtitkára van itt velünk, és eszmecserére kerül most vele sor az európai védelem jövőjéről, ennek a NATO perspektívájáról. Üdvözlöm itt körünkben Anders Fogh Rasmussen urat, a külügyi bizottság és a védelmi albizottság körében. A kollégákat is üdvözlöm, a nemzeti parlamentektől, hat országtól vannak itt vendégek. Talán egy év telt el azóta, hogy Rasmussen úr itt, állt legut- itt járt legutóbb a körünkben, és a NATO ö, akkori állásáról számolt be. Az EU és a NATO előtt nagyon komoly kihívások vannak Afganisztán szempontjából, illetve az európai védelem szempontjából is, hiszen ez lesz majd a tárgya a decemberi Európai Tanácsnak. Ez a két téma, az operációs kihívások, és itt Szomáliára és, Izrael, és Száheli vezetre gondolok, illetve az európai védelmi együttműködés javítása, rendkívül fontos kérdések, főleg olyan időben, amikor gazdasági megszorításokról beszélhetünk, illetve politikai bizonytalanságról. Az Európai Parlament mindig is konzisztensen kiállt amellett, hogy az EU és a NATO kiegészítő intézmények az, az euró-atlanti és a globális biztonsági érdekeket szolgáljuk. Mindegyik szervezetnek megvan maga szerepe. Szeretném hangsúlyozni, hogy ezen nyilatkozatok rendkívül fontosak, és még a költségvetési megszorítások előtt beszélnünk kell erről, és mindenképpen el kell azt érni, hogy a költségvetési megszorítások ne lehetetlenítsék el a védelmünket, hogy meg tudjuk védelmi magunkat és a szomszéd, szomszédainkat. A decemberi tanács kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy partnereinkkel elmélyítsük a védelmi együttműködést, állandó együttműködési struktúrákat alakítsunk, illetve mélyítsünk el. Nagyon fontosnak tartom még a partneri kapcsolatok elmélyítését, például a NATO-val is. Afganisztánban megkezdődik a, a különböző összetűzések időszaka. Múlt héten hét NATO katona vesztette életét. Azt a kérdést szeretném feltenni, hogy ön szerint hogy fog alakulni a védelmi helyzet miután közeledik a misszió vége. Most itt meg is állnék, és átadom önnek a szót, kérem, tartsa meg beszámolóját, és még egyszer üdvözöljük itt. Thank you very much, Mr. Provera, for that uh, kind... Köszönöm szépen a kedves bevezető szavakat, uh, Provera úr. Nagy öröm számomra az megint csak, hogy itt lehetek és találkozhatom, a, találkozhatok a két szakbizottság képviselőivel, valamint a nemzeti parlamentek védelmi és külügyi bizottságainak képviselőivel. Tulajdonképpen rendszeresek a találkozásaink, úgyhogy nagyon örülök a sok ismerős arcnak is. Nagy, már nagyon várom azt is, hogy további újabb élénk vitáink legyenek. Néhány dolgot szeretnék csak bevezetőként elmondani teljes mértékben elköteleztem magam az erős és nyitott Európa iránt. Határozottan hiszek abban, hogy Európának erős, közös biztonság és védelmi politikája kell legyen. Nagy örömömre szolgál, hogy az Európai Tanács egyik ülését a biztonság és védelmi politika kérdéseinek szentelik decemberben. Ez lesz az első olyan alkalom azóta, hogy a globális pénzügyi válság kirobbant, hogy az állam és kormányfők erre a létfontosságú dimenzióra figyelnek. Az erős és nyitott Európának ezen fontos dimenziójára. De őszintén hadd fűzem azt is hozzá, amennyiben az európai nemzetek nem kötelezik el magukat határozottan az iránt, hogy ráfordításokat biztosítsanak a védelemre és biztonságra, akkor mindenki a megerősített európai védelmi és biztonságpolitikáról szóló tárgyalás csak üres szó lesz. Nem visz minket könnyebb, közelebb ahhoz az erős Európához, amelyet mindannyian szeretnénk. A december felé közeledve három dolgot kell, hogy szem előtt tartsunk. Először mi európaiaknak meg kell, hogy értsük azt, hogy a puha hatalom önmagában nem erő. A kemény képességek nélkül, amelyel a diplomáciát megtámogatjuk, Európának nem lesz hitelessége és befolyása. Fennáll annak a kockázata, hogy globális megfigyelője lenne, és nem globális szereplője, pedig ez lehetne és ennek kellene lennie. A közös tapasztalatunk a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban nagyon fontos elem. A stabilitás helyreállítása ott azt igényelte, hogy többféle kemény és puha hatalmi eszközt alkalmazzunk. Láttuk ezt a legutóbbi megállapodásban is, amelyet Belgrád és Pristina kötött. A megállapodást az Európai Unió segítette, és Keci Estonnak gratuláltam kiváló munkájához. De mindkét fél biztosítékot akart, arra vonatkozóan, hogy a NATO biztonságot garantál a megállapodás végrehajtásához. Másodszorban. Az, hogy folyamatosan csökken az európai védelem és az európai védelmi költségvetések mértéke egyértelműen oda vezet, hogy csökken majd kontinensünk szerepe is a globális színpadon. Európa nem lesz képes arra, hogy részt vegyen a válságkezelésben. Az egyetlen módja annak, hogy ezt elkerüljük, az az, hogy megtartjuk a kiadások szintjét, leállítjuk a csökkentéseket, és amint a gazdaságaink helyreállnak, az újbóli beruházásokat elindítjuk. Addig is jobban fel kell tudjuk használni mindazt, ami már megvan. Többet tegyünk együtt európaiként, az Európai Unión belül és a nato belül is. A kritikus védelmi képességek biztosítását együtt kell megtegyük, hiszen ezek túl drágák ahhoz, hogy az országok külön-külön tegyék. Végül pedig a megfelelő képességek megléte is nagyon fontos, de nem elegendő. Politikai akaratra is szükség van ezek használatára. Arra, hogy ezeket felhasználjuk Európa kapuinál a biztonsági válságok kezelésében, hogy elkerüljük azokat a válságokat, amelyek itthon érhetnének bennünket, és hogy jobban megosszuk a biztonsági terhet észak-amerikai szövetségeseinkkel. Ennek érdekében az európai nemzeteknek fejleszteniük kell a globális szemléletüket és igazi globális szintre kell emelni azt. Nem szabad, hogy felőről jön minket belső gazdasági szerepünk. Kifelé kell tekinteni, nem pedig befelé. És Észak-Amerikára szükség van, hogy őszintébben, rendszeresebben és többet tárgyaljunk. A az egyedülálló transatlanti fórumon belül, ami a NATO, és a NATO és az Európai Unió közötti is szükség van ezekre a tárgyalásokra. Következtetésképpen az Európai Tanácsülés decemberben egy olyan esetet mutas, egy olyan Európát mutasson fel, amely képes a cselekvésre, és hajlandó is arra, hogy lépjen. Ösztönöznie kell az Európai Uniót és a NATO-t arra, hogy többet tegyenek együtt hogy többet konzultáljanak, többet koordináljanak, és többet működjenek együtt. Együtt erős politikai eredményekre juthatunk e házban is, és a nemzeti parlamentekben is. Bízom abban, hogy meg tudunk felelni a kihívásnak. Már csak azért is, mert adózunk ennyivel a szavazóinknak és az adófizetőknek. A pénzen vásárolható legjobb biztonságot kell tudnunk biztosítani. Bevezetőként pedig nagyon várom az ösztönző vitát. Köszönöm a figyelmet. Thank you very much, Secretary General. Köszönöm szépen főtitkár úr a bevezetőjét. szerettem volna én magam is üdvözölni, és megköszönni azt, hogy újra el tudott jönni hozzánk erre a tárgyalásra. Szala Franka úr az első, aki szót kért. Eh, Köszönöm szépen. Nacho, szóra az elnök. Nacho. I'm always good. I'm too late and then too fast. Mindig késem, és aztán túl gyors vagyok, bocsánat. Merci, monsieur le collègue. Euh, monsieur le président, chers collègues. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves eh, kollégák! Ignacio, nem teszem fel a te kérdésedet. Csak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a főtitkár úr e, idejött. Nagyon fontosnak tartom az ő jelenlétét, és mindig örülünk, hogyha eljön hozzánk. Nagyon világos üzenetet közvetített fel, felénk, ami az európai kapacitást illeti, illetve a védel, közös védelmi és biztonsági politikát illeti, illetve ennek jövőjét illetve nagyon fontos, hogy itt a lendület megmaradjon. És az ön előadásából kiderült ugyanaz az üzenet, amit két évvel ezelőtt Gates védelmi miniszter látogatása alkalmával már hallhattunk a NATO-val kapcsolatban. Hát itt a költségvetési kérdések is jelentős mértékben foglalkoztatnak bennünket. Ismerjük az intézményi nehézségeket, amelyek az Európai Unió és a NATO közötti kapcsolatban megnyilvánulnak, és tudjuk, hogy ezek az intézményi és eh, politikai nehézségek nem találnak gyors megoldást. Meg szeretném kérdezni azt, hogy milyen módon tudnánk a két szervezet közötti együttműködést javítani, illetve milyen egyéb területeken tudnánk, külső területeken tudnánk eh, együtt dolgozni és fellépni. Szeretnék egy megjegyzést tenni. Andrew Duff és más kollégákkal együtt Norsudba, és alkalmunk volt találkozni a NATO tengerészeti parancsnokával, kiderült az, hogy nagyon jelentősek az ambíciók a NATO eh, részéről a csendes óceán térségében. Az Afganisztán eh, utáni időszakban, úgymond 2014 után a NATO minden áron új felépési eh, területeket keres. Én feltenném a kérdést, hogy ezek okos lépések-e a többi nemzetközi szervezettel együtt, illetve itt létezik a konszenzus a nato belül arról, hogy milyen területeken van szükség aktíva fellépésre. Köszönöm szépen. Eh, Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a NATO főtitkárát körünkben. Először is azt szeretném mondani, hogy sajnáljuk, hogy szombaton több NATO katona is életét vesztette az afganisztáni misszióban. Főtitkár úr, egyetértünk azzal az elemzéssel, hogy még, még akkor is, hogyha az Európai Unió nem főként katonai szervezet, hanem sokkal inkább gazdasági és politikai szervezet, nagyon fontos az, hogy a különböző fenyegetettségek eh, ellen fel tudjon lépni az Európai Unió. ,8 millió katonája van az EU-nak, eh, ez fél millióval több, mint az USA-nak, de nagyon nehéz eh, külpolitikai missziókra 4-5 ezer katonát gyorsan összeszedni. Két kérdésem lenne. Az első Szíriával kapcsolatos, és szeretném tudni, hogy a NATO-ban hogy látják Izrael szerepének változását a szíriai, vagy a szír helyzetben. A második kérdésem pedig Törökországgal kapcsolatos. Mi a helyzet Líbiában, illetve Líbiával kapcsolatban szeretnék feltenni a kérdést, mi a helyzet azzal a térséggel, ahova, ahova repülési tilalom van, hogyan változott a helyzet az elmúlt években. Danzsan úr feltett egy kérdést az, azzal kapcsolatban, mik a kilátások Afganisztánban 2014 után, a NATO-ra milyen feladat járul majd. Még egy utolsó kérdésem is lenne. Az lenne, hogy a NATO hogyan próbálja elérni azt, hogy a Smart Defense megvalósuljon. Ugye a pulling and sharing elvét gyakorolja az Európai Unió a külügyi, illetve a védelmi és biztonsági politikájában eh, ezzel, hogy erről mit gondol? Krich kolléga kap szót. Az Európai eh, Parlament korábbi tagja, védelmi, korábbi védelmi miniszter és lengyel szenátus tagja is. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy úgy volt találkozhatunk, illetve, hogy beszélhetünk arról, hogy Európa milyen módon részt venni a NATO tevékenységében, és három fő ponton van. Az első a transatlanti együttműködés folytatásáról szól, nem csak a műveleteknél, hanem Európa biztonsága szempontjából is. Nagyon fontos közös felelősségeinket vállalni Európa biztonsága érdekében. Éppen ezért Európában jobban kell teljesítenünk, ami a kapacitásokat illeti, illetve a műveleteket illeti. Az amerikaiak a prioritások megváltoztatása után a stratégiájukban, amelyet az elmúlt év végén bemutattak, illetve a távol-kelet felé történő prioritás elmozdításában arra várnak, hogy Európa jobban részt vegyen a közös műveletekben. Van egy kérdésem. Ön jelenleg hogyan látja a Smart Defense eh, lehetőségeit, tehát az okos védelem, védelem lehetőségeit. És ez nagyon fontos kérdés a válság kapcsán és a NATO, illetve az EU kapcsolatait illetően. Létezik egy párbeszéd a NATO és az EU között, amelyet Eston asszony indított el eh, évekkel ezelőtt, ez pedig egy munka párbeszéd speciális jogi szabályozások nélkül, és azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos fenntartani az Európai Unió érdekében, illetve a NATO érdekében. Ennek a párbeszédnek milyen perspektívái vannak az ön véleménye szerint? A harmadik felvetésem pedig a szükséges együttműködése vonatkozik az Európai Védelmi Ügynökségen keresztül is, ez egy nagyon fontos ügynökség, nem csak a NATO és az EU szempontjából, hanem bizonyos országok műveletei kapcsán is, különösen ami a pooling and sharing elvét illeti, illetve a smart defense en Jelenleg ezt a két kezdeményezést milyen mértékben tervezik harmonizálni, hiszen az előrelépés szempontjából nagyon fontos lenne ezt harmonizálni. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta ja te sanoitte... Köszönöm szépen. Rendkívül érdekes volt a bevezetője, főtitkár úr. Említette, hogy a NATO egyedülálló transatlanti fórum jelezte. Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos és ösztönző az, hogy a NATO is új dolgokra összpontosít, mint például a kiberbiztonság. De nyilvánvaló az is, hogy a, az ENSZ-en belül is egyre nagyobb figyelem irányul a NATO tevékenységeire, és ezzel tulajdonképpen egy picit, mint hogyha veszített volna az utóbbi a jelentőségéből. Véleménye szerint milyen értelemben érezhető ez a kisebb érdeklődés, de most Európa iránt? A pulling and sharing ezt hogyan támasztaná alá, vagy cáfolná? A nato belül a kutatóintézetek, illetve a nato közeli kutatóintézetek végeztek-e arra vonatkozóan felmérést, kutatást, hogy az adófizetők pénzéből mekkora arányt használnak régi épületek, régi berendezések fenntartására, védelmi infrastruktúra fenntartására, tehát olyasmire, amely már technikailag túlhaladott. A válságban ugyanis úgy gondolom, hogy lehet, hogy sokkal nagyobb lelkesedéssel nézhetünk a pooling and sharingre, de van erre vonatkozó tudományos megalapozottság, lehet -e egyáltalán ezt tudományosan kutatni? Euh, Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a NATO főtitkárnak azért, hogy bemutatta elképzeléseit. Működik a mikrofon? Il fonctionne? Oh, oui, voilà. Köszönöm szépen a főtitkár úr előadását, ez rövid volt, de sűrű, illetve velős, és az üzenet is erőteljes volt, ami Európa kapacitásainak bővítését illeti a saját védelme érdekében. A NATO autóval kapcsolatban a terhek megosztása, illetve a kétutas megoldás eh, már nagyon régiek. Még a berlini fal lebomlása előtt bontakozott ki ez a gondolat, de sajnos az azóta eltett időszakban alapvetően semmiféle változás nem történt ezen a területen. Jelenleg egy olyan helyzetben vagyunk, amikor látjuk azt, hogy az USA érdekközpontját az indiai, illetve a csendes óceán felé helyezte el. Indiába jártam nemrég, és Európával kapcsolatban India, India azt gondolja, hogy nem hisz igazából az Európai Unióban, a nagyobb államokban hisz, például az USA-ban. Ez a rövid összefoglalója annak a benyomásnak, eh, amit Indiában szereztem. A NATO még sokkal fontosabb, még eh, mint korábban, még akkor is, hogy a közvélemény ezt nem igazán érzékeli jelenleg. A szíriai helyzet, illetve a katonai beavatkozás itt nem kívánatos, Viszont amennyiben erre sor kerülne, és a vegyi fegyvereket valaki be akarná vetni, úgy a NATO fellépésére szükség lehet. A következőt szeretném megkérdezni. A biztonsági kérdésekkel foglalkozó csúcs találkozó előtt a NATO egyértelmű, egyértelműen felszólítja majd az Európai Uniót arra, hogy európai védelmi politikát dolgozzon ki a költségvetési források csökkennek, Nagy-Britannia és Franciaország katonai döntőbíraként úgymond katasztrofális helyzetbe kerültek, és Európa védelmi politikáját illetően hamarosan semmi nem marad szavahihető, és ez párhuzamos a költségvetési eh, források csökkenésével, de a nemzeti parlamentek sajnos ezt a vitát nem hallják. Viszont nélkülözhetetlen ettől függetlenül az, hogy ezt a politikát kibontakoztassuk, illetve kidolgozzuk. A NATO ezzel kapcsolatban egyértelmű álláspontot tervezek kidolgozni. A NATO azt szeretné folyamatosan, hogyha a mi tagországaink többet tenne a NATO keretein belül, ez egy érthető hozzáállás, viszont a NATO katonai integrációt kíván-e az Európai Unió tagországainak részéről? Mr. Duff. Köszönöm szépen, Duff úr. President, uh, Elnök úr, jó napot kívánok! Két dolgot szeretnék elmondani. Nagyra értékeljük mindannyian azt, hogy annak érdekében, hogy erősödjenek a kapcsolatok a NATO és az Európai Unió között soha nem fogunk, tehát annak érdekében, hogy ezeket a kapcsolatokat erősíteni tudjuk, meg kell tudjuk oldani a NATO a török-ciprusi problémát. Ez mindig is megmarad a gondolatainkban. Kellő gondossággal járunk-e akkor el, hogyha felkérnénk, vagy felkérjük a török miniszterelnököt arra, hogy jelenjen ő is meg a decemberi EU tanács ülésen. Ez lesz az első lehetőség arra, ez lenne, hogy 2004 óta megjelenjen és beszéljen. Igen, hosszú idő ez. A második gondolat. Northwoodot követően azután, amiről Jean is beszélt, tudná néhány szót szólni arról, hogy a, milyen elképzelései vannak a nato a jövőbeni Atlanta atalantai programról, és, és milyen megoldást próbálnak találni a szomáliai kalózokra akik úgy tűnnek, hogy bár az eddigi műveletekre visz, műveletek hatással voltak, de a visszavonulásunk követően valószínűleg majd újra megjelennek a, a, kalaz, a kalózok a jövő év vége felé. Van-e valamilyen tapasztalat a szomáliai hadműveletből, amiből arra jutnak, hogy hasonló tengeri erőket vessenek be, más területeken, például a Gineai öbölnél. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a sok nagyon érdekes és releváns kérdést. Lanzsan úr, köszönöm kedves szavait. Azt a kérdést tette fel, hogy hogyan lehetne megoldani a jobb koordinációt az EU és a NATO között. Klich úr is hasonló témában tett fel kérdéseket. Három olyan terület van, ahol rendkívül szoros együttműködésre és koordinációra van szükség, a koordináció és az EU között. Az első a műveletek kérdése, a fellépései kérdése. Afganisztánban van közös műveletünk, Koszovóban. És azt kell, hogy mondjam, hogy a, a politikai általános jellegű politikai kihívások ellenére, amelyeket, amelyeket eh, amelyek a egyetműködésünket eh, jellemzik, elég jól tudunk együttműködni a helyszínen. Az EUPOL és az ISF hatékonyan tudnak együttműködni Afganisztánban, a KFOR és az EULEX pedig nagyon hatékonyan működnek együtt Koszovóban, segítik egymást, tehát a mindennapi életben meg tudjuk oldani a problémákat. A második terület, ahol nagyon szoros együttműködésre van szükség, a különböző kapacitások fejlesztése. Említette a Pulligent Sharinget, illetve az intelligens védelmet. Többen is utaltak erre. Szalafaranka úr például Klich úr is feltett egy erre vonatkozó kérdés. Azt kell biztosítanunk, hogy, vagy azt kell elérni, hogy nem párhuzamos programokat futtatunk, hanem egymást kiegészítjük, és ezáltal az adófizetők pénzét megfelelően hatékonyan használjuk föl. Tehát nem szabad átfedéseket kreálni. Nem szabad egymással versengenünk. Egy példákat is tudnék arra mondani, hogy hogyan lehet produktívan megoldani a munkamegosztást. A chicagói csúcson tavaly az európai NATO tagok a, lé, a levegőben történő üzemanyag feltöltés területén értünk el nagyon komoly felajánlás, vagy tettünk nagyon komoly felajánlásokat. Na most az USA-ban élen járnak ezen a területen, európai felajánlásokra volt szükség, és, a Chicago, és Csikágóban ez meg is történt. Tehát ott az európai NATO tagok ezt megtették. Ezt nem, ezt nem a NATO-nak kell kezelnie, hanem az Európai Védelmi Ügynökségnek. A harmadik terület, ahol sokkal több konzultációra, koordinációra és együttműködésre van szükség, az a politika. Itt abszurd helyzet állt elő. Formális üléseken egyetlen dologról beszélhetünk egyáltalán, ez pedig Bosznia. Azért, mert az EU-t Boszniában vezet egy missziót, a részletekben most nem mennék bele, a lényeg az, hogy formális üléseken, hivatalos üléseken kizárólag erről az egy témáról lehet beszélni. Ez pedig, és az ö, 26 tagú ö, EU ö, tehát 26 EU tagállammal lehet csak erről tárgyalni, tehát Ciprus nincs ott ezeken a tárgyalásokon vagy hivatalos megbeszéléseken. Hogyha más fontos dolgokról is beszélnénk, például Koszovóról, akkor ezt kizárólag informális módon tehetjük meg, és arra viszont a törökök nem hajlandóak, hogy túl sok informális ülést szervezzünk. Itt vagyunk, itt tartunk, tehát hogyha a ciprusi problémát nem sikerül megoldani, akkor a jövőben is ugyanez az abszurd helyzet marad meg. Tehát itt kéne mindenképpen lépni. Korábban voltak nagyon gyakorlati javaslataim arra vonatkozóan, hogy hogy lehetne ezt a helyzetet megoldani, de arra jöttem rá, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk a politikai megoldást, az igazi politikai együttműködést, ahhoz Cipruson kell a két félnek megegyezni. Nagyon komoly gazdasági érdekeik is vannak, hiszen hogyha újra egyesül Ciprus, akkor ki lehet aknázni a természeti erőforrásokat. Az EU-nak itt van szerepe. Hiszen az EU is hozzájárulhat ahhoz, hogy segítsen megtalálni a problémát. Danzsan úr feltette egy kérdést a NATO 2014 utáni szerepéről. Tényleg új szerepekre van szükségünk? Új feladatokra? azért kell úgy tevékenységeket kitalálni, hogy a NATO továbbra is fontos maradhasson? Nem, erről szó sincs, úgy logokat nem kell kitalálni. Már így is nagyon sok a dolgunk. 2014 után a NATO kész lesz arra, hogy fellépjen, ha erre szükség van. Például úgy, hogy az a képességünk, amelyet Afganisztánban kialakítottunk, hogy együtt tudjunk működni, ezt a képességüket fenntartjuk. Ez az úgynevezett Connecting Forces Ability, és itt a képzésre, gond, oktatásra gondolok például. Tehát amit Afganisztánban megtanultunk, azt fogjuk tudni hasznosítani a jövőben, és higgyék el nekem, lesznek még feladatok, mi a váratlan helyzetekre is fel vagyunk készülve. 2009. augusztusában lettem a NATO főtitkár. Akkor el tudta volna valaki képzelni, hogy a NATO Líbiába megy? Hogy valaki nekem fölteszi ezt a kérdést, nyilván azt mondtam volna, hogy ez elképzelhetetlen. Ugyanakkor megtörtént a dolog, ez is a feladataink közé tartozott, föl kellett lépnünk Líbiában. Tehát ez a legfőbb feladatunk, hogy a váratlan helyzetekre is fel kell készülni, és ez 2014 után is igaz lesz. Szalafranka úr ugyanezt a kérdést tette fel. Aztán Szalafranka úr Szíriával kapcsolatban is érdeklődött. Illetve az izraeli támadások kérdése Szíriában. Láttam az erről szóló sajtóbeszámolókat. Ilyen e- események nem történtek olyan területeken, ahol mi is, ahol a, a, a Patriot rakéták is jelen vannak tör, Törökországban. De ez egy minden, mindenképpen ez egy nagyon komoly ö, kérdés. A humanitárius helyzet katasztrofális, nagyon, sajne, nagyon szomorúnak tartjuk azt, hogy ez a konfliktus kiterjedhet a régióra, illetve nagyon sajnálatos lenne, hogyha vegyi fegyvereket vetnének be. Ezért arra kérjük a nemzetközi közösséget, hogy mi hamarabb tudjanak megoldást találni, és ez máshogy nem lehetséges, csak úgy, hogy az ENSZ biztonsági tanácsának öt állandó tagja megegyezik, tehát csak politikai megoldás lehetséges, és ehhez az kell, hogy a nemzetközi közösségnek egyértelmű üzenete legyen. Klich úr azt kérte, kérdezte, hogy az Egyesült Államok ázsiai szerepvállalása meggyengíti ezt, a, meggyengíti-e a transatlanti kapcsolatrendszert. Szerintem ez rajtunk is múlik. Az USA jelenleg sokkal inkább az, egy, az Ázsiára és a csendes óceán térségére koncentrál, hiszen ott van feltörekvőben a gazdaság, de ahhoz, hogy az USA továbbra is stratégiai partnerének tartsa Európát, ahhoz nekünk katonailag, politikailag és gazdasági szempontból is tennünk kell valamit, tehát aktívnak kell lennünk ezen szempontokból. Szári asszony körülbelül ugyanezt a kérdést tette fel. Az USA-nak az Ázsia felé fordulása vajon csökkenti a NATO szerepét? Nyilván nem. De hogyha az európaiak nem tesznek valamit a transatlanti kapcsolatért, akkor elképzelhető, hogy ez a kapcsolat, vagy kapocs gyöngül majd. De az európai biztonság érdekében az USA sokat tesz, például egy európai rakétavédelmi rendszert, rendszerhez az USA is hozzájárul. Tehát ez nagyon komoly biztonsági fenyegetettségben való részvétel. Tehát nem a hidegháború struktúrájának megfelelően képzeli el Európa védelmét USA, hanem egy ilyen modern rakétavédelmi pajzsban gondolkodik. Aztán az elavult infrastruktúrával kapcsolatban is kaptam egy kérdést. Vannak-e olyan kutatások, amelyek elemzik azt, hogy ezen elavult infrastruktúrákra mennyi pénzt költünk, vagy a régi módi struktúrákra? Ilyen kutatásról én nekem nincs tudomásom, de fontosnak tartjuk azt, hogy a katonai erőket oly módon modernizáljuk, hogy kevesebb legyen a statikus struktúra, mobilisabbak legyünk, és könnyebben bevethetőek legyenek a katonai erők. Valójában ez a jelenlegi reformok lényege a nato belül. Dedeker úr egy elég közvetlen kérdést tett fel. A NATO, a NATO javasolja, javasolná azt az EU-nak, hogy egy saját védelmi rendszert alakítson ki. Hát én, mint a NATO képviselő, én nem avatkoznék bele az EU-s szakpolitikákba. De úgy vélem, hogy ha alaposan odafigyelt arra, amit mondok, akkor egyértelmű, hogy meg kell erősíteni az európai védelmet. Szerintem nincs ellentmondás az erős NATO és az erős európai védelmi együttműködés között, sőt, ez, az Európa, ez a NATO európai pillérét megerősíteni. Hogyha a kapacitóság sokba fektetne be az EU, és nem új szervezeteket, nem több bürokráciát termelne, akkor hozzájárulna ahhoz, hogy biztonságunkat megerősítse. Ha viszont nem így járna el az EU, akkor annak ugye, semmi értelme nem lenne. Nyilván beleavatkozni nem tudok a dolgokba. Ezt a témát lezárván vagy lezárása képen. Nos, hát néha az emberek azt a kérdést is fölvetik politikai szintéren, hogy van-e szükség közös európai védelemre. Szerintem még az én életemben ez már nem fog bekövetkezni. És hát szeretnék hossz, hosszú ideig élni. Nos, én vagyok a NATO főtitkára és ezen a poszton megtanultam, hogy az egyes államok mennyire védik a védelmi integritásukat, tehát, és területi integritásukat. Ez egy olyan téma, amihez nem engedik meg a tagállamok és a NATO tagállamok sem, hogy hozzányúljanak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az elkövetkezendő években azt fogjuk látni, hogy a különböző államok sokkal jobban együttműködnek, határon túli együttműködésre gondolok, és azért lesz ez így, mert erre van, a szükség, erre van leginkább szükség. Mindegy, hogy polling and vagy smart defense-nek hívjuk, de a lényeg az, hogy a, a különböző államok egyedül nem fogják tudni megengedni maguknak azt, hogy a drága katonai eszközöket megvásárolják. Tehát még a nagy európai országoknak is együtt kell működni. Ezért a kollektív védelmi erőfeszítéseket kell erősíteni majd a jövőben. Andrew Duff azt kérdezte, hogy Erdogan miniszterelnök urat vajon érdemes-e meghívni a decemberi védelmi tanácsba. Hát itt sem szeretnék beavatkozni, tehát hogy a különböző tanácsülésekre kit kell meghívni. Még egy dolog, a kalóz probléma. Az Atalanta sikertörténet, és az a tanulság vonható le mindebből, hogy szoros nemzetközi koordinációval tehát az EU, NATO és egyéb országok közötti szoros együttműködéssel sokat el tudunk érni. Nem zárom ki azt a lehetőséget, hogy ezen tanúságok alapján érdemes lenne a világ más részeibe is tengeri erőforrásokat mozgósítani, tengeri kapacitásokat, tehát például tengeri útvonalak megnyitását lehetne segíteni a világ más pontjain is, hiszen a kalózkodás a világ több részén is problémát jelent. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg szeretném adni a lehetőséget azoknak a kollégáknak, akik reagálni szeretnének az EU, illetve NATO közötti kapcsolatokra. Van Orden úr kap először szót. Thank you very much, uh, Chairman, and uh, delighted to see Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülünk, főtitkár úr, hogy itt van velünk. Nagyon örülünk annak, hogy tájékoztatást kaptunk a tényleges helyzetről. Ön tett egy megjegyzést azzal kapcsolatban, hogy a nem kell kitalálni a dolgokat külön a 2014 utáni időszakra. Az Európai Unió folyamatosan új dolgok kigondolásán fáradozik és megpróbál lehetőségeket találni, ahol leteti úgymond az ászlaját, annak érdekében, hogy alá tudja támasztani a saját védelmi politikáját. A következő kérdést kell feltennünk, hogyan erősítsük a demokráciák kapacitásait, illetve hogyan tudjuk őket abban erősíteni, hogy jobban fel tudjanak lépni ebben a veszélyes világban. És főtitkár úr, nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, ön diplomata, kicsit politikus is, de főként diplomata, tehát olyan módon kell megszólalnia, amelyen senkit nem sért meg egyiket sem a 27 tagország közül. Viszont itt a házban más típusú felbeszédeket folytatunk. Itt a vita nem arról szól, hogy erősítsük a kapacitást, hanem hogy hogyan találjunk szerepet az Európai Unió számára a fellépéséhez. Jelenleg nagyon szűkösek a védelmi források, tehát lehet, hogy több értelme lenne annak, ha az Európai Unió nem párhuzamos struktúrákat dolgoznak és intézményeket, hanem ehelyett inkább az európai erőfeszítésekre összpontosítanánk a nato belül, hiszen ez inkább valószínű szenárió, mert hogyha megkétszerezzük a szerepeket, akkor ugyanazok a tagországok fognak egymással párbeszédbe elegyedni ugyanabban a városban, úgymond. Engem a következők aggasztanak. Nem őszinte a párbeszéd, nem őszinte a vita. Itt az Európai Unió törvényeiről beszélünk, viszont a valóságban ön tulajdonképpen azt szeretné mondani, hogy ne politizáljunk, ne hozzunk, hozzunk létre új intézményeket, új struktúrákat, és újabb kapacitásokra van szükség. Viszont ezt nem lehet az Európai Unión keresztül megvalósítani, hiszen az EU célja más. Tehát eh, jó lenne, hogyha nem egy eh, második szövetséget hoznánk létre, amelyben egyik oldalon az észak-amerikaiak állnának, a másikban pedig az európaiak. A transatlanti párbeszéd eh, támogatói ebben a szervezetben örülnének ennek, tehát ez az ő céljuk. És én úgy érzem, hogy ez egy nagyon-nagyon veszélyes útvonal. Engem érdekelnének az ön nézetei az elhangzottak lehetőségeiről. Főtitkerül, én arra kérem önt, hogy az európai országokat bátorítsa abban, hogy a nato belül erősítsék meg a felépéseiket, és ne folyamatosan párhuzamos struktúrákat hozzanak létre. Köszönöm. Seen uh, Mr. Rasmussen in many Rasmussen urat már nagyon sok helyzetben láttam. Miniszterelnökként, az Európa Tanács uh, elnökeként, de diplomatának még soha nem láttam. Klomberg asszony, köszönöm. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy párbeszédet folytathatunk a NATO-ról. Oroszországra és a, a légvédelemre a rakéta elleni védelemre szeretnénk központosítani. Emlékszünk arra, hogy Lisszabonban is volt már szó erről, hogy együtt kell működni a területen, és mivel jelentős problémák vannak, hát voltak ezzel kapcsolatban, azt hallottuk, hogy az amerikaiak szeretnék ezt elhalasztani. Vannak-e, van-e új lehetőség arra, hogy e területen oroszországon talán megkezdjük újra az együttműködést, és mi a helyzet a, a NATO-orosz tanácsban, Oroszország tanácsban? Az Európai Parlament Irán delegációjának elnöke vagyok, és olvastam ezzel kapcsolatban, hogy a NATO-nak Iránban is talán szerepet kellene vállalnia, ahogy kifejtette. Mi lehetne ez a szerep? Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Hadd mondjam el, hogy ugye nagyon sokat hallottunk Rasmussen Ortól a parlamentek, az adófizetők, állampolgárok említését. Úgy gondolom azonban, hogy propagandaokból, nem pedig azért, mert valóban fontosnak tartja. A következőkért mondom ezt. Nagyon sokat hallottunk arról, hogy csökkenteni kell a fegyverzetet, de tudjuk azt is, hogy pillanatnyilag a híres drónokat, egyre többet, vagy elhíresült drónokat egyre többet alkalmazzák, vetik be, és a drónok pontosan oda vezetnek, hogy nagyon sokan haltak meg Afganisztánban is például. A NATO pedig nem szólalt fel ellene, épp ellenkezőleg támogatta. Földétkár úr, van egy második kérdésem is. Mi a véleménye? Mit gondol, tehát mit, mit, mit ért a NATO erősítésén? és nem tudom azt sem, hogy miért nem világosan fogalmazza ezt meg. Miért nem mondja azt, hogy a, a NATO szeretné, hogyha a NATO maga dönthetne arról, hogy hol avatkozzon be, és ahol a NATO nem akar, ott az európaiak beavatkozhatnak. A levegőtöltés, a levegőben való repülés közbeni üzemanyag felvételről is beszélt valóban. Ez össze együttműködésnek is lehetne nevezni, de mégsem tehetjük meg, hiszen rendkívül sok ellenmondásos érdek van a nagy imperialista hatalmak között és az egyes országok között, amelyek mindig is élen járnak majd a nato belül. Ezzel nem fog semmi sem változtatni, mert eh, nem lehet változtatni, mert az alapszabályzaton kellene változtatni. Tehát az alapító országok mindig is eh, primátust fognak élvezni. Az amerikaiak pedig azt mondják, hogy az európaiak másút eh, avatkozzanak be, az amerikainak meg hagyják meg a szabad teret mindahhoz, amit szeretnének tenni. Most 20 évvel a jugoszláviai a jugoszláv háború után még mindig megszállás alatt van Koszovó, és nem is tudjuk, hogy mikor lesz vége. Lassan mindjárt a végére érek, és eh, azt sem lehet tudni, hogy eh, mikor eh, jutunk el végre az, afgán, az afgán visszavonuláshoz. Abból indulok ki, hogy nyitottabbnak, őszintében kellene lenni akkor, amikor beszél, különböző érdekeket kell érintenünk. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy mindenkinek lehetőséget kell adjunk, hogy szót kapjon. Kikér még szót, Lizek úr? Főtitkár úr, nagyon konkrét volt, és nagyon röviden, mégis tartalmasan szólt. Három rövid kérdéssel próbálok hasonlóan eljárni. A kollégák is említették már a, a Smart Defense, a puha védelem, Falling and Sharing elképzelését, azt mutatják a számítások, hogy ez 300 millió euróba kerül, megtakarítást jelenthetne. a költségvetési csökkentések Európában szintén viszont még plusz 100 milliót jelentene. Vajon a tagállamokat fel lehetne szólítani ahhoz, hogy leállítsák ezeket, és aztán a, a rakétavédelem a következő Európában. Hogyan gondolják azt, hogy hogyan tudják meggyőzni a politikusokat hogyan, arról, hogy ez a projekt valóban Európa védelmét szolgálja, nem pedig az amerikai érdekekért. Grúzia a következő előadója vagyok e kérdésnek, és főtitkár úr, először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy bátorít minket arra, hogy álljunk ki Grúzia mellett. De a Grúzia NATO-val kapcsolatos jövője nem csak Grúziában támogat, de nem csak, hogy támogatják, hanem vannak nagyon nagy országok, amelyek ellenzik ezt a tagságot. Hogyan lehet ezt eh, leküzdeni? Michael úr, Weigel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nagyon tetszett az, amit mondott, hogy a váratlan helyzetekre is föl kell készülni, illetve hogy a világ ezt várja tőlünk, és önöktől is, hogy mindenkit meg tudjon védeni de úgy vélem, hogy jelenleg túlságosan sok az előre nem, nem látható helyzet. Ezeknek a mennyiségét kéne csökkenteni. Nagyon sok meglepetés várhat ránk. Kérdésem az lenne, hogy hogyan lehetne javítani az EU és, az, és a NATO közötti együttműködést, például a különböző folyamatok anticipálására gondolok, és ez alatt értem a, vár, a váratlan és a előre tervezhető folyamatokat is, ami a váratlan helyzeteket illeti, azt is mondhatnánk, hogy a, nem, hogy nem volt túl sikeres a NATO ezek kezelésében, mondhatni kudarcot vallott. Az együttműködést nem csak úgy kell megerősíteni, hogy a logisztikát ö, mélyítjük el a logisztika együttműködést, hanem az intellektuális együttműködéssel is foglalkozni kell. Még egy kérdésem van, Macedónia kérdése. Hol van Macedónia helye a NATO-ban? Ami a ö, nemzetközi ö, törvényszéket illeti, nem biztos, hogy jól ítélt, itt, még, itt nagyon fontos továbbra is Eh, Macedóniában a NATO. Um, very much. Köszönöm szépen. Fanordán úr felvetésére reagálok. Én nem vagyok intézni kérdéseket felül szakértő. Engem nem érdekel az, hogy ki mit tesz, ami fontos számomra, hogy a munka el legyen végezve és azonosítottuk azokat a kritikai hiányosságokat, amikor a katonai fejlődésekről van szó. Tanultunk a műveleteinkből, például Afganisztánban, Líbiában is egyébként. Nagyon sokat tanultunk, sok tanulságot sikerült levonnunk, illetve a hiányosságokat is megtaláltuk. Fontosnak tartom, hogy ezeket a hézagokat betöltsük, mindegy, hogy a NATO keretein belül, vagy egy EU-s kereten belül, ez nem fontos. Viszont 21 eh, tagja az EU-nak, mindkét szervezetnek tagja. És úgy érzem, tartozunk az adófizetőknek azzal, hogy biztosítsuk azt, hogy hatékony munkát végezzünk. Tehát van egy típusú katonai kapacitásunk, illetve vannak adófizetők. Azt gondolom, hogy több beruházásra van szükség a szállítási kapacitásoknál. Nagyon sok katonánk van Európában, de nem tudjuk őket mozgatni. Nagyon fontos um, a levegőben történő uh, repülőgép feltankolás, ezt megtanultuk a libiai művelet kapcsán, és jobb kapacitásokra van szükség akkor is, amikor a felügyeletről van szó. Ez pedig nem más jelent, mint azt, hogy uh, a drónokba fektessünk bele, olyan drónokba, amelyeket közösen tudunk használni, illetve ezt a típusú információt közösen fel tudjuk használni. És fontos, hogy ez vezérelje a politikai döntéshozatát is. Hát ezek igenis nagyon-nagyon súlyos hiányos hiányosságok. Most, mint említettem, Csikágóban az elmúlt évben tartott NATO csúcs találkozón az európai NATO szövetségesek eltökélték eh, magukat abban, hogy eh, a levegőben történő tankolást megerősítik. Ha ezt az Európai Véleménynökségen keresztül akarják megvalósítani, akkor részemről rendben, engem nem érdekelnek az intézmények számomra. Az a fontos, hogy a munka meglegyen. Éppen ezért egyetértek azzal, hogy a legfontosabb dolog, amiben dönteni kell a decemberi tanácsülésen, azok a beruházások, olyan katonai kapacitásokba, amelyekre nagyon sürgősen szükség van. Tehát ez a legfontosabb döntés, amit majd decemberben meg kell hozni. Kronberg asszony felvetésére reagálok. Ő azt kérdezte, hogy a NATO szeretne Iránban szerepet vállalni. Nem a válaszom erre. Én soha, soha nem mondtam ilyesmit. Ennek pont az ellenkezőjét mondtam. Azt mondtam, hogy a NATO szövetségként nem kapcsolódik bele az iráni kérdésbe. Mi támogatjuk a nemzetközi felelősségvállást a politikai és diplomáciai megoldásban, ami a rakételhárítást életé, rakéták elleni védelmet. Önök a, az adaptált megoldásokról kérdeztek. Azt gondolom, hogy ez az Oroszországgal szorosabb együttműködést is előfeltételezi, és azt gondolom, hogy ez megerősítheti ezt a feladatot. Úgy érzem, hogy az orosz aggályok eddig legalábbis főként abban álltak, amelyek a négyes szakaszhoz kapcsolódtak. Most tulajdonképpen ez a négyes szakasz eltörlésre került. Tehát, hogyha van politikai akarat Moszkvában az együttműködés mellett, akkor úgy érzem, hogy ez a lépés igenis elkezdhetne egy útat a megállapodás felé. A NATO és Oroszország közötti együttműködés, illetően a rakétaelhárításnál. Az a tény, hogy a negyedik és utolsó szakaszt törölték, nem változtat azon a tényen, hogy lefedése kerül a teljes lakosság a NATO szövetséges tagországok, európai tagországokban, hiszen az első három szakasz tervek alapján történik majd. És ez lefedi az összes említett lakosságot, az európai NATO szövetséges országokban. Andrea úr azt kérdezte tőlem, hogy mikor szűnik meg majd Koszovó megszállása. Az érdekes dolog ennek kapcsán az, hogy a térségben az emberek nem érzik úgy, mintha ez megszállás volna. Nem régiben, amikor Eston asszony megkötötte a megállapodást Belgrád és Pristina között, akkor mind a két fél azt kérte a NATO-tól, hogy maradjon a térségben, garantálja a stabilitást és a békét, illetve a meg, megállapodás kerüljön megvalósításra. Tehát én ezt nem érzem megszállásnak, természetesen örülök annak, ha a NATO-t egy ilyen pártatlan um, békefenntartónak tekintik. Nagyon fontos az ENSZ mandátumát megvalósítani, mi az ENSZ mandátum alapján dolgozunk. Fontos a mozgásszabadság garantálása. Um, you ask me about Afghanistan. Ön kérdezett Afganisztánnal kapcsolatban. 2014 végére az ISAF eh, missziója végéhez fog érkezni, viszont 2014 után egy nem támadás jellegű misszióval ott maradunk a térségben, egy képzési misszió keretében. Liszek úr kérdésére is reagálok, ő azt kérdezte, hogy teszünk-e bármit annak érdekében, hogy megakadályozzuk a védelmi költségvetés további csökkentését. Ez egy nemzeti döntés, tehát a NATO ebben nem tud beleszólni. Van egy határunk, illetve egy küszöbérték, amely alapján a NATO szövetségesei azt mondták, hogy azok a szövetségesek, akik több mint 2%-ot, vagy ennél többet kötnek védelemre, ezt a kétszerzalékot megpróbálják tartani, hiszen a kétszerzalék alatti szövetségesek is a kétszerzalékot próbálják megcélozni. Ez nem egy jogi követelmény, hanem egy politikai kötelezettség. És amikor én fővárosokat látogatok meg, hamarosan Varsóba látogatok majd, akkor ezt az üzenetet újból és újból meg fogom ismételni. Folytattam politikai párbeszédet, a kormányon, de bizonyos fővárosokban eh, parlamenti képviselőkkel is találkoztam, és pozitív választ kaptam. Egy, országok, eh, egy országot tudok említeni, ahol a főpolitikai pártok szélsőpolitikai konszenzust alakítottak ki a témával kapcsolatban, miszerint 2% felé próbálják meg elmozdítani a védelmi költségvetést. A NATO főtitkára számára nagyon fontos az, hogy közvetlen párbeszédet kezdjen a parlamenti képviselőkkel, hiszen itt a költségvetésről, védelmi költségvetésről és forrásokról is szó van, illetve pénzügyi politikai kérdésekről is. Liszek úr, ön feltette kérdést a rakétaelhárítással kapcsolatban, illetve védelemmel kapcsolatban. Itt európai érdekekről is szó van. Világos az, hogy tényleges rakéta fenyegetettségnek vagyunk kitéve, több mint 30 ország világszerte rendelkezik rakéta technológiákkal, tehát Európában igenis megtámadhatnak bizonyos célpontokat, tehát egyértelműen Európa érdekében áll az, hogy hatékony védelmi rendszert alakítson ki a rakéta elhárítás érdekében. Végül pedig, ami Grúziát illeti, 2008-ban döntést hoztunk Bukarestben a NATO csúcsálkozón, és azt mondtuk, hogy Grúzia NATO tag lesz, természetesen feltéve, ha teljesítik a szükséges kritériumokat. Egy NATO-Grúzia bizottságot hoztunk létre, és ebben a bizottságban együtt dolgozunk Grúziával, annak érdekében, hogy Grúzia továbbfejlődhessen, folytatása az elkezdett reformfolyamatot, azzal a céllal, hogy majd egy napon a jövőben csatlakozhasson a szövetséghez. Ez a cél még nem valósult meg, de már nagyon sok mindent tettünk, és nagyon örülök annak, hogy az új grúz kormány megerősítette a NATO csatlakozásbeli céljait. Tehát eh, nagyon fontos, hogy Grúzia is be tudja bizonyítani azt, hogy teljesítette az ehhez szükséges feltételeket. Eh, Weigel úr jövőbeni bővítésekkel kapcsolatos kérdést tett fel. Skopjével aktív párbeszédet kezdtünk, döntést hoztunk 2008-ban Bukarestben annak idején, azzal kapcsolatban, hogy készek vagyunk a tárgyalások megkezdésére Skopjével, amint a név, az elnevezés kérdését sikerült minket fél számára megnyugtató módon rendezni. Tehát a NATO szempontjából mindent megtettünk, és készek vagyunk a csatlakozási tárgyalások elkezdésére, amennyiben a név kérdésével kapcsolatban megoldás született. Tehát minden érintett felett arra bátorítok, hogy igyekezze megoldást találni az elnevezéssel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ez nem lehetetlen, amennyiben politikai jó akarat áll fenn, úgy ez lehetséges. Köszönöm szépen. Négy név, három inkább volt eredetileg, most viszont már hat név van a listán. Nagyon nehezen tudnánk ezt az időbe beszorítani, ha csak nem tud mindenki valóban egy percre szorítkozni, akkor esetleg. Veronik, neked adom meg a lehetőséget először, hogy megpróbáld. Rasmussen, Köszönöm, elnök úr. Rasmussen úr, egyetlen kérdésem van. NATO-ként tisztában van-e a támadásokkal és bombázásokkal, amelyeket Izrael indított Damasz ellen, illetve ezt a műveletet ön koordinálta-e? Azért teszem fel a kérdést, mert 2013 márciusában a NATO megállapodást írt alá partnerségi és együttműködési megállapodást Izrael-lel. Bilaterális megállapodás volt ez, és annak idején a sajtóban is voltak erről hírek, mindez pedig a katonai tervezést is megerősítette az EU, illetve az USA, a NATO és Izrael között, amelyek a közelkelti további műveleteket is érintették. Ez két hónappal volt a jelenlegi műveletek előtt. Ön hogyan elemzi ezt a beavatkozást? Köszönöm. Mr. Shark. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm főtitkár úrnak is. Említette, hogy a változó világban kapacitásokra van szükség és politikai vezetésre, hiszen az egyik a másik nélkül üres. A kérdésem az úgynevezett kibertérben való képességek az új technológiák és védelem terén. Az Egyesült Államokban szükségesnek tekintik a védelmi kapacitásokat, nagy érdeklődéssel olvastam azt a könyvet is, amelyben a kiberbűnözéssel szembeni eh, NATO terveket foglalta össze, és eh, amelyben jelezte, hogy eh, a technológia ne legyen végcél. Az utolsó kérdésem Szíriával kapcsolatos, ahol sajnos a kemény erő lesz az egyik egyike a nagyon kevés lehetőségeknek. Többször anélkül is, hogy felszólé, felkérték volna, említette, hogy a NATO nem fog Szíriában beavatkozni. A kérdésem egyszerűen az, hogy miért. Hozsek úr. Köszönöm, elnök úr. Most jöttem vissza a Balkánról, ahol még van lezáratlan ügyünk a NATO bővítéssel kapcsolatban is. Firom Macedóniát is említettük, de mi a helyzet azokról az országról, mint Montenegro vagy bosnia hercegovina Milyen kilátásai vannak véleménye szerint Szerbiának? Gondolja, hogy a NATO csúcs az bővítési csúcs is lesz egyben? Köszönöm. Bütichhofer úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, főtitkár úr, három kérdésem van. Mit tegyen véleménye szerint a NATO annak érdekében, hogy az atomlefegyverkezést erősítse? A másodszorban egyre nagyobb a fegyverkezési verseny Kelet-Ázsiában. Mi is támpláljuk ezt a fegyverexportjainkkal. Erről mi a véleménye? Nem kellene óvatosabbnak lennünk a régióba való fegyverexport politikájával a harmadik pedig a légvédelmi légvédelmen kívül védelmez, véleménye szerint mi az, ami a legfontosabb, és amelyet európaiként és önöknek NATO-ként biztonsági együtt, Oroszországgal való biztonsági együttműködés keretében el kell, hogy érjenek. Biztos vagyok abban, hogy lát a négy korábbi államfő Ivanov, Isinger, Des Brown Euróatlanti régióban való biztonsági kiépítéséről szóló könyvét. Mi a vélemény erről? Köszönöm, Kirillov úr. Köszönöm, elnök úr. Volt, volt, volt az a híres burgaszi merénylet. ezek még mindig igenis hatással vannak. Az Egyesült Államok és Izrael a Hezbollah foglalkozik még mindig, és hivatalosan akarnak erre egyre nagyobb a nyomás, de mm, jelentős ellentmondások is vannak. Nem ez a tevékenységek, nem az áll a tevékenységek központjában, de kell ezzel is foglalkozunk. A Hezbollah és a legutóbbi sztrájk kapcsán felmerül a kérdés, hogy kapcsolatban állhat-e ezzel az, hogyha bármi mm, komoly történik a jövőben Iránnal kapcsolatban, remélem nem, akkor a Hezbollah újra sokkal intenzívebben felmerül, és megoldást kér. Två mycket korta frågor. Frankrike tog sig an, eller hur man nu vill uttrycka Köszönöm szépen, elnök úr. Franciaország Málival foglalkozott, bár nyilván nem kellett volna. A közismert, hogy orosz repülőgépek a svéd légtérbe repültek be. Mi ezzel a helyzet? Milyen hatása van erre, hiszen mégiscsak NATO országról van szó. Köszönöm. Um, thank you very much. Uh, first, um... Köszönöm szépen. De Kaiser kollega kérdezte tőlem azt, hogy a NATO és Izrael koordinálja-e csapásait? Nem, nem. Határozottan nem. Partnerségben állunk Izraellel, igen. Ezt a mediterrán párbeszédnek hívjuk. Nem csak Izrael a részese, hanem hat másik ország is, Észak-Afrikából és közel-keletről. Egyes együttműködési programokat indítottunk el minden egyes szereplővel. De koordinálni nem koordináljuk a csapásainkat. Sáke asszony, a kiberbűnözés. Ez valóban az egyik új biztonsági kihívás, és erre sokkal-sokkal jobban kell a következő években figyelnünk. Jelenleg a NATO-ban erősíteni kívánjuk a, a kibervédelmet, és az első lépést az első lépésként saját NATO hálózatunk védelmét kellett erősítsük. Azért volt erre szükség, mert rendszeres támadás éri ezt a rendszert, ami persze nem meglepő. Eddig nagyon sikeresek voltunk, sikeresen tudtuk megvédeni rendszereinket, úgyhogy megvan az első lépés. Ezután persze meg kell azt is gondoljuk, hogy vajon, és ha igen, akkor hogyan tudunk egy olyan képességet kialakítani, amely az egyes szövetségeseinknek segít támadás esetében. Vannak olyan szövetségesek, amelyeknek megvan a képessége arra, hogy megvédjék magukat a kibertámadásokkal szemben, mások pedig örülnének annak, hogyha lenne olyan NATO képesség, egyfajta gyors reagálású egység, amely kérésre szükség esetén segítséget nyújthat. Ezek tehát azok az elemek a munka során, amelyeket most készítettünk elő. A kiberbiztonság természetesen olyan kérdés, amelyel kapcsolatban nagyon erős együttműködésre van szükség a partnerekkel a világ bármely pontján, mert a kiberbűnözés határon átnyúló kérdés, és ezzel partnerségekben is kell tudnunk foglalkozni hasonló ország, egy, hasonlóan gondolkozó országok partnerségében is. A következő kérdés a Szíria volt, hogy mi az oka annak, hogy a NATO nem szándékozik katonai értelemben beavatkozni Szíriában. Nagyon gyakran teszik fel ezt a kérdést. Nagyon sikeres a líbiai NATO művelet, és mindig azt kérdezik, hogy miért nem csináljuk ugyanezt Szíriában. De van egy alapvető különbség Líbia és Szíria között. Líbiában ENSZ mandátum alapján a civil lakosság védelmében jártunk el támadásokkal szemben. Aktívan támogattak minket, olyan, minket a régi országai. Egyetlen egy feltétel sem teljesül azonban Szíria esetében. Szíria sokkal komplexebb társadalom, és úgy gondolom, hogy a külső katonai beavatkozás kiszámíthatatlan regionális hatásakkal járna. Ez az oka annak, hogy úgy gondolom, hogy politikai megoldásra van szükség. Teljes mértékben osztom azt a frusztrációját, hiszen égbe kiáldó az, amit Szíriában tapasztalunk. Ez az oka annak, hogy valóban sürgős igény van arra, hogy egyértelmű és erős üzenetet küldjünk. Eddig a, az ENSZ biztonsági tanácsának nem sikerült ez, és ezt nagyon használ, sajnálom. Azért is, mert megvan a politikai keretehez, amit lehetne használni. 2012. júniusában a szír akciócsoport esetében például egy nyilatkozatot fogunk kiadni, amelyet mind az öt állandó ENSZ biztonsági tanácstag alá fog írni. Ebben a nyilatkozatban egyértelműen megfogalmazzuk, hogy a damaszkuszi rendszernek egy átmeneti folyamatot kell elindítania, amely a szír nép legitim szándékain vitáknak ad teret. Hiszek abban, hogy a politikai megoldás erre egy ilyen nyilatkozatra épülhet. De ehhez az ENSZ biztonsági tanács állásfoglalására van szükség. Rótek úr azt kérdezte, hogy milyen perspektívái vannak a Balkánnak. Montenegróban jelentős előrelépések vannak, és ezért az úgynevezett tagsági akciótervet indítottunk el. Jelenleg még a szükséges kritériumokat nem tudják kielégíteni, de nagy hatással volt rám, hogy milyen előre haladás van, milyen fejlődés Montenegróban. Néhány évvel ezelőtt feltétel alapú, úgy mondanám, feltétel alapú akciótervet ajánlottunk fel Bosznia-Hercegovinának, és azt ajánlottuk fel, hogy amint a bosnyákok bizonyos reformokat, szerény reformokat tulajdonképpen végrehajtanak a, a védelmi tulajdonnal kapcsolatban, a védelmi tulajdonságokkal kapcsolatban, akkor elindítjuk. Februárban ott jártam, és megígérték, hogy politikai megállapodást fognak megvalósítani, amit eddig azonban még nem tettek meg, pedig tavaly februárban írták alá. Hiszek abban, hogy a legutóbbi politikai megállapodás Belgrád és Pristina között majd erősíti azt a fajta fejlődést is, ami a Nyugat-Balkán integráció előrelépését jelenthetné, tehát a Nyugati-Atlanti Szövetségbe való integrálódását. Röviden tehát, mi készen állunk akkor, ha ők készen állnak. Az, hogy a következő csúcs az bővítési csúcs lesz, nos, Először is nem <laughs> döntöttünk még arról sem, hogy mikor lesz a következő csúcs. A második dolog pedig ahhoz, hogy NATO tag legyen valaki, ahhoz kritériumoknak eleget kell tennie. A jelentkező országnak kell tehát megtennie ezeket a feladatokat. Bütis Hofer úr, az atomlefegyverkezés. Hát, mit mondjak? Elfogadtuk a stratégiai koncepciót. Ebben a NATO stratégiai koncepciójában megerősítjük azt, amit a legtöbb ország a világban már 1970-ben elfogadott, hogy egy olyan világ felé dolgozunk, amelyben nem lesznek atomfegyverek. Ez a közös nagy víziónk, de nem vagyunk naivak sem. Azt is kijelentettük, hogy addig, amíg léteznek atomfegyverek, addig a NATO továbbra is atomszövetség lesz. Ennek alapján persze nagyon örülnénk, hogyha csökkenne a taktikai nukleáris fegyverek készletének készlete, és meg kell, hogy mondjam, hogy a NATO szövetségesei csökkentették az atomfegyverek számát, mégpedig lényegesen csökkentették a hidegháború vége óta. Ugyanez azonban nem mondható el Oroszországról. Úgyhogy ez az oka annak, hogy hangsúlyoznom kell, hogy igen, valóban támogat, támogatjuk azt, hogy csökkenjenek az atomfegyverek, de kiegyensúlyozott formában. Az Euróatlantik biztonsággal kapcsolatban olvastam az Easington csoport jelentését, és nagyon érdekesnek tartottam valóban pozitív lépvételre, részvételre van szükség, Oroszország pozitív bevonására, és ezért is hívtuk meg őket, hogy a, a rakéta kérdésben együttműködjünk. De a rakétavédelemmel kapcsolatos együttműködés az még nem lezárt, úgyhogy a meghívásunkra Moszkva nem válaszolt pozitívan, nagyon sajnálom, de mi folytatjuk a párbeszédet. Svensson úr azt kérdezte tőlem, hogy ez, a, erre az incidensre sor kerülhetett volna-e, ha Svédország NATO tag lett volna. Nem tudom. Nem tudom. És nem fogok beavatkozni a bel, svéd belvitába, a NATO belvitába. Persze nagy érdeklődéssel követem ezt a vitát, de meg kell, hogy erősítsem és ismételjem azt, amit már a svéd földön is megmondtam, hogy világos különbség van a tagság és a nem tagság között hogy vonatkozik-e ránk az ötödik cikk, vagy sem. Ahhoz, hogy vonatkozom valakire, ahhoz látottaknak kell lenni. De nagyra értékeljük a nagyon szoros és nagyon szoros és pozitív partnerséget Svédországgal. Herzlichen Dank, Herr Generalsekretär. Köszönöm szépen, főtitkár úr. Köszönöm a magyarázatot. Le kell zárni, nincs következő kérdésre idő. Itt az előadó viszont. Köszönöm szépen azt, hogy itt volt a főtitkár úr, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió és a NATO az EU csúcsig még találkozhat, tárgyalhat. A szinergia hatások miatt is úgy gondolom, nem csak, hogy európai együttműködésre van szükség, tehát az európai együttműködésre nem csak a szinergia hatásokra miatt, hanem az egyértelmű, egymást kiegészítő együttműködési hatások miatt, amelyet a NATO és az Európai Unió érhet el. Mi lenne, hogyha a napi rendi pont lezárásáig a hallgatóság ülve maradna. Látnunk kellene azt, hogy erre egyre nagyobb mértékben, mármint a szinergiákra egyre nagyobb szükség van, hiszen az amerikai politika közel-keleten változik. Nem tudom, hogy mi lesz akkor ez a, ezzel a politikával, hogyha a az energia érdekeltségek átalakulnak, amely nyilvánvalóan a nato belül is, az Európai Unión belül is jelentős hatással lesz. Éppen ezért nagyon nagy szükség lesz arra, hogy ez a két közösség szorosan együttműködjön. Köszönöm szépen, főtitkár úr, azt is, hogy beszélhetünk ma erről. Meg kell, hogy mondjam néha ezeknél a dolgoknál, hogy a NATO-Európai Unió kapcsán, különösen az amerikai barátaink kollégákat emlékeztetni kell arra, hogy a külpolitika terén a nem katonai külföldi segítségnyújtással az Európai Unió jelentős segítséget nyújt a munka, a munka megosztáshoz is. A nem katonai preventív támogatás segíti, enyhíti az Egyesült Államokat is. És a világ, a, a világ e részének 60% át a támogatások 60%-át az Európai Unió adja. Úgy gondolom, hogy ezekről nem szabad elfeledkezni. Persze ez nem zárja ki azt, hogy még közösebbre kell húzni ezt az egy, együttműködést és az európaiaknak, sokkal tudatosabban kell kötelezettségeiknek eleget tenni. Éppen ezért nagyon örültem annak, hogy itt volt nálunk, hiszen szavai alapján tudunk tovább dolgozni, és a csúcsra is a magunk módjával elő tudunk készíteni. Köszönöm még egyszer, hogy meglátogatott minket. I will visit you one day if allowed to do so. Of course.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 Kedves hölgyeim és uraim, foglaljanak helyet. Az elmúlt napokban kérdéseket kaptam a kollégáktól, azzal kapcsolatban, hogy ki legyen a jelentéstevő az Irakkal kapcsolatos témában, de úgy tűnik az iraki jelentéstevő, akár védelmi miniszter is lehet egy szép napon. Nagyon örülök annak, hogy Mário Mauro itt van velünk, és gratulálok neki honvédelmi miniszter ként történő kinevezéséhez. Es ist ja so, dass wir manchmal uns über die personellen Entscheidungsfindungen in Italien etwas wundern. Néha meglepődünk az olasz személyi döntése kapcsán, Viszont az eredmények nagyon gyakran sikeresek és jók, még akkor is, hogyha nem szokványosak más országokhoz képest, és biztos vagyok abban, hogy Mário Mauro kitűnő szakember ezen a poszton. Gratulálunk még egyszer a kinevezéséhez. Mário, kérem, kérlek, hogy vezess be a témát, és utána elkezdjük a vitát, tiéd a szó parancsolj. Grazie, Presidente. E- Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha ha van, amiért érdemes olasznak lenni, és amiért nagyon szeretek olasznak lenni, az az, hogy hazám állandóan meglep. Meglep az is, hogy a, az, az, olasz, az Európai Parlament olasz delegációjának legbékésebb tagja lett a védelmi miniszter Olaszországban. Erről szeretem volna beszélni önöknek. Olyan dologokról szeretnék beszélni, amelyek nem technikai, szakmai jellegűek, hanem a védelmi politika jövőjéről, jövőképéről szeretnék beszélni, a biztonságról, vagy olyan biztonságról, amely eh, eltér a konfliktusok hiányától. A legnagyobb kihívás jelenleg és amelyet még meg kell oldani a decemberi csúcsig, az az, hogy van-e olyan jövőképünk a védelemről, amely, sik- amely sikeresen viheti előre az európai integráció projektjét. Egy olyan oszlopra van szükség, amely lehetővé teszi, hogy az európai integrációt tovább vigyük. Az olasz kormány nagyon nehéz választások után állt végre össze, és a kulcs szerepekben a kormányban alapvetően Európa barátok vannak, olyan emberek, akiknek alapvetően föderális világképük van, és azt hiszem, hogy ez középtávon döntő hatású lesz a különböző intézkedésekre, stb. stb. Tehát az összes olyan lépésre, amit az olasz kormány fog majd tenni, integráció szempontjából. Nos, vannak olyan hangok is, hogy a hazámban vannak olyan hangok is, hogy el kell távolodni az olasz, el kell távolodni az európai integrációtól, de az olasz kormánynak jelenleg egyáltalán nem ez a, az álláspont, ez elkövetkezendő hónapokban, években az olasz kormány arra fog koncentrálni, hogy az európai integrációt el kell mélyíteni. Ezért most nem szaporítom tovább a szót, rátérnék arra, hogy mi nehezíti meg azt, hogy az európai védelmet közösségi jelleggel ruházzuk fel. Igazi koherens megoldásokra van szükség, olyan megoldásokra, amelyek mindig is jellemezték az európai integrációt. Én nem bújok ki ezen feladat elől, Ma jelenleg az európai védelemnek két komoly problémája van. Az első a lelassulás problémája. A tagállamok közötti védelmi együttműködés üteme lelassult. Ez a folyamat ma sokkal lassabb, főleg azért, mert a kormányok, a tagállami kormányok nem igazán erre koncentrálnak, nem gondolják, hogy ez közösségi érdek. Nem arról van szó, hogy teljes mértékben megállt volna ez a folyamat, nem, ez messzáll az igazságtól, de úgy vélem, hogy a különböző tagállamoknak sokkal nagyobb sebességre kéne kapcsolni, az európai védelmi kapacitást úgy kell kiépíteni, hogy az megbízható illetve megfelelően erőteljes legyen. Vannak már különböző kezdeményezések, arra vonatkozóan például, hogy hogyan lehetne az elért dolgokat hatékonyabbá tenni, stb. stb. De szerintem azt a lendületet kéne újra megtalálni, amely akár még a közelmúltban is jelen volt, és amely jellemezte a közös védelmi és biztonsági politikát. A 2000-es évek elején töltöttem itt a parlamentben, az Európai Parlamentben az első ciklusomat, és akkor gazdasági és intellektuális forrásokkal is foganosított az Európai Unió az európai védelem mellett. Az úgynevezett headline gólokat fogalmaztuk meg akkor, katonasági vagy katonai erőforrásokra vonatkozóan, illetve a kapacitás építésre vonatkozó terveket is megfogalmaztunk. Az az akkori ciklus nagyon pozitív volt, nem csak védelmi, védelem szempontjából, hanem egész Európa számára is. És ezt a képességünket kéne visszagyerni, hogy tehát a jövő képünket, egy jövőképet ki tudjunk alakítani a védelemről és az Európai Unió jövőjéről is. Az sem baj, hogy ambiciózis célkitűzéseink vannak. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamentnek vezető szerepet kell mindenben vállalnia. Európában választásokat kell tenni, tehát mindenkinek e, döntéseket kell hozni, és azt hiszem, hogy ezek változtatják meg igazán az Európai Unió életét, még ha védelemről beszélünk, akkor is. Jó lenne, hogyha tudatosabb lenne az egész EU-ban, hogy a közös védelmi és biztonsági politikának új lendületet kell adni, az Európai Parlamentnek is szerepet kell ebben játszani, az, a különböző tagállami kormányokkal való párbeszédbe. A második gond, a második probléma, amiről beszélni szeretnék, az európai az európai katonai erőforrások bevetési nehézség, bevethetőségi nehézségei. Nos, a különböző adatok azt mutatják, hogy a katonai költségek nagyon lecsökkentek az elmúlt években. Ez azt jelenti, hogy ugye egyrészt gazdaságilag nagyon nehéz időszakot élünk meg, különböző, a különböző országokban csökken az állami költségvetés, és így a katonai erőforrásokra is kevesebb pénz jut. De én úgy gondolom, hogy ez a válság, én úgy gondolom azonban, hogy ez a válság nem fog elmúlni a rövid határon belül, de a védelemre nagyobb, koncert, nagyobb fontosságot kéne helyezni. Ma egyetlen európai tagállam sem mondhatja el magáról, hogy védelmi szempontból függetlene sem műveleti szempontból, sem finanszírozási szempontból, tehát a különböző katonai fejlesztési programokat egyébként nem tudná finanszírozni, a legbonyolultabb katonai műszereket nem tudna egyedül működtetni. Az elmúlt évek is ezt mutatták. Miután csökkentek a források, majdnem az összes Európai Uniós állam a legdrágábban üzemeltethető kapacitásait csökkenti le. Ugyanakkor továbbra is tagállami hatáskörben tagja, tartják a ö, katonaságot, a védelmet, ez pedig egyértelműen azt jelenti, hogy a hatékonyság csökken. A védelemben azt mondhat, a védelemről azt mondhatjuk el, hogy 2010-ben a 27 tagállam 34 milliárd eurónyi befektetést tettek különböző katonai felszerelések megvásárlására. Ebből ennek az összegnek egy részét pontosan 21 százalékát használták fel közös projektekre, tehát kettő vagy több, tag, több tagállam közösen használta fel ezt a forrást katonai célokra. Ez nem túl kedvező arány. Elmondhatom még az is, hogy ezen költségvetésnek csak 11,5%-át használták fel olyan projektekre, vagy olyan fellépésekre, amely több, amelyben több ország is részt vett. Nos, nagyon fontos az, hogy a különböző katonai műszerek, berendezések, illetve a katonai és egyéb technológiai kutatás ne csupán tagállami kézben legyen. A jelenlegi realitás inkoherens, hiszen nem tud, na, nem tud így Európa többet tenni a védelmi területen. Úgy gondolom, hogy az lenne a megoldás, hogyha stratégiai szempontból célzottabban költenénk. Az európai tagállamoknak tehát egymással mindenképpen koordinálni kell, együtt kell eldönteni, hogy mit, milyen lépéseket tesznek, mire költenek, pontosan milyen katonai eszközökre fordítanak. Erre a újszerű folyamatra lenne szükség, és ennek természetesen politikai hátteret, politikai keretet is kell szabni. Nos, még ezeket a, ezt az új folyamatot is csak úgy lehet elképzelni, hogy a megszorító intézkedések közepette folyik mindez, hiszen a gazdasági realitás, realitás továbbra is elég negatív, elég sötét. A gazdaság elvét is természetesen használni kell, vagy alkalmazni kell. Úgy gondolom, hogyha így járunk el, hogyha intelligensen költünk a védelemre, és stratégiai, stratégiai módon célzottan költünk, az mindenképpen jót tesz Európának. Tehát a védelem területén is több Európára van szükség. Én legalábbis ezt mondom. Így a közös intézményeinktől többet várhatunk, többet is kérhetünk, jobban tudunk integrálódni, és így a közösségi érdek is tovább fejlődik természetesen fokozatos fejlődésről van szó, vagy egy fokozatos folyamatról. Egyáltalán nem könnyű dió a tagállami védelmi védelmi aspirációk feladása. De nagyon hasonló nagyon hasonló dolgokat láttunk már a nemzeti valuta eltűnésekor is. Az integrációnak ez egy újabb fázisa hosszú távon, ez azt jelenti, hogy a különböző nemzeti vagy tagállami elképzeléseket fölül lehet múlni. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi integrációs módszertan nem igazán működőképes. Hosszú távon kell gondolkozni. Ilyen hosszú távú döntés volt az is, hogy a decemberi csúcsot a védelemnek szenteljük. Elképzelhetetlen, hogy ez a tanács úgy záródik le, hogy csökkentjük a védelemre fordított kiadásokat európai szinten. Szerintem két célkitűzést kell elérnünk. Az első az, hogy egyértelműen elmondjuk azt, és kimondjuk azt, hogy a védelem fontos. Hogy a védelem nem az erő kifejezése, sokkal inkább a stabilitás, a béke és a fejlődés megvalósításának háttere és garanciája. A második dolog, a jövőkép újabb, a jövőkép következő fázisának kifejlesztése. A kiinduló pont az lenne, illetve az igazi kihívás az, hogy a tagállamok között magasabb szintű integrációt valósítsunk meg. Ehhez az kell, hogy különböző döntéseket hozzanak meg európai szinten is, illetve tagállami szinten is. De a jövőnkről van szó, ez egy horizontális jellegű probléma, és a különböző szakpolitikai döntések is ide tartoznak. Én nekem meggyőződésem, hogy szavaimnak igazi tartalma van, és igazság van mögötte. Gondoljunk csak az afganisztáni föllépésre, Kabil tartományban saját szememmel láttam azt, hogy az olasz költségvetés hogyan költi el a forrásait a területen, és láttam azt, hogy nagyon is igaz és őszinte módon történik ennek a pénznek az elköltése. Azt gondolom, hogy Európa világparonton, vagy világszintéren történő jelenlétét is igazolja a védelmi politika megerősítése, illetve az euróatlanti kapcsolat fontosságát is aláhúzza ez. A, kutatás és fejlesztésnek is jó tenne ez. Olaszország meg van arról győződve, hogy a válságból való kilépésnek is egyik módja lehet az. Ehhez természetesen ö, egyfajta ö, pénzügyi vagy gazdasági áldozatra is szükség van, tudjuk, hogy ez milyen felelősséggel jár, és nagyon szívesen eleget teszünk ezen feladatköröknek, ezen fe, felelősségi ö, köröknek az olasz soros elnökség alatt is, és szeretnénk azt megmutatni, hogy az Európai Unió elnöki posztját el tudja látni Olaszország. Köszönöm szépen a figyelmet, és nagyon szívesen meghallgatom a kérdéseiket, remélem tudok ezekre majd válaszolni. Herr Minister, herzlichen Dank. Miniszter úr, köszönöm szépen. Köszönöm, Mário. Azt gondolom, hogy már bedolgoztad magad a témába, és látogatásod, a NATO főtitkár látogatása után nagyon időszerű, hiszen itt foglalkozunk védelmi, biztonsági kérdésekkel, illetve fontosnak tartjuk a decemberi csúcs találkozó előkészítését. Ez a csúcs találkozó nem lesz a végső döntés meghozó találkozó, de nagyon fontos a szükséges célokat rögzíteni, illetve az ehhez vezető utakat is felvázolni. Azt gondolom, hogy nagyon sok dolog, amit magától értetődőnek tartunk, nem került megvalósításra. Nagyon sok minden csak az elméletben létezik, a gyakorlatban, nem a Lisszaboni szerződésből is. Mi történik az állandó struktúrális együttműködés kapcsán? Ez egy nagyon fontos eszköz, hogy azok az országok, akik tovább akarnak lépni, ezt megtehessék, és ezt gondolom, hogy ez a kérdés rendkívül fontos. Az országoknak különbözőek az alkotmányos lehetőségeik, illetve költségetési lehetőségeik, és azt gondolom, hogy ezt mind be kell indítani, miután a Lisszaboni szerződés a csúcs találkozó idejére már három éve hatályban lesz. Azt gondolom, hogy a következő hónapokban, években ez segíti a saját munkánkat is majd. Megnyitom a vitát. Először Danzsan úr, majd Franka képviselő. Köszönöm, elnök úr, kedves miniszter úr, kedves Mário, üdvözöljük uh, az ön kinevezésének, ehhez gratulálunk az Alvédelmi Bizottság nevében is, hiszen eh, ez stimulálja a mi munkánkat is, hiszen azok a jelentések, amelyeket írunk, legalább egy eh, védelmi miniszter érdeklődését elnyerik, és ő el fogja ezt olvasni, tehát ez nagyon jó hír a számunkra. Ami pedig az évvégi csúcs találkozót illeti, nekem két megjegyzésem van, és egy kérdésem. Mint ahogy ezt a vitában már hangsúlyoztuk, fontos közösen tovább lépni. A költségvetési megszorítások miatt egyetlen tagország sem tudja ezeket a kihívásokat, az operatív és kapacitásbelieket egyedül megoldani. Éppen ezért ezeket eh, az erőfeszítéseket meg kell erősíteni a tagországok részéről is. Ha megnézzük a mai Európa térképét, akkor két tagország járul hozzá a kapacitások több mint 50%-ához Nagy-Britanniáról és Franciaországról van szó. Hát ami a védelmi terveket és erőfeszítéseket illeti, Európa nem egységes ezekben a kérdésekben. Tehát minden egyes tagországot rá kell bírni arra, hogy megfelelő erőfeszítéseket tenni, annak érdekében, hogy ez a közös egységes erőfeszítés erőteljesebb lehessen. Ami a védelmi ipart illeti, nagyon jól tudjuk azt, hogy Európában ez az iparág eh, hatékony, itt árstruktúrális kérdések is felmerülnek, a versenyképességből származó előnyök, az Európai Bizottság taljáni, illetve bárnyi biztosok javaslatokat fognak tenni ezekben a témákban. És tudjuk azt, hogy az ástruktúrálások munkahelyek elvesztéséhez vezethetnek, bizonyos iparágak bezárásához, tehát egyetlen tagország sem képes rövid távon ezt az erőfeszítést megtenni, Olaszország sem és Olaszországban rendkívül polivalens és hatékony védelmi iparág működik. A harmadik megjegyzésem a prioritásokat érinti, majd a csústálkozó előterében is beszéltünk a kapacitásokról, és mint korábban a NATO főtitkára elmondta azt, hogy a kapacitásokat fontos, hogy megfelelő akarat is kísérje. Nagyon fontos, hogy politikai akarat is megnyilvánuljon a közös fellépés mellett. Ezt a vitát nagyon gyakran folytattuk már az AFET-ről, amikor az Európai Külügyi Szolgálatról beszéltünk, tehát a prioritásokat meg kell határozni annak érdekében, hogy az Európai Unió ezeket eh, rögzíteni tudja, mielőtt fellép. Kérdésem a következő. A fehér könyv, amelyet Franciaország készített el, tehát elképzelhető lenne az, hogy egy ilyen fehér könyv készüljön európai szinten is, amelyben szerepelnek az európai védelmi prioritások. Köszönöm. Gracias, eh, señor presidente. Señor ministro. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Amikor láttam a napirenden, az ötös napirendet, napirendi pontot, az olasz védelmi miniszterrel való eszmecserét. Nagyon megörültem. Kedves Mário, hadd gratuláljak neked kinevezésedhez, és saját magam és az Európai Néppárt nevében a lehető legjobbakat kívánjuk neked új munkakörödben. annyira gyorsan történt mindez, hogy én nem is tudtam előtte gratulálni az ülés előtt. Legyen néhány kérdésem. Miniszter úr nem csak a parlamenthez jött, jön el, hanem az afganisztáni ISAF eh, erőket is felkereste, és most a NATO főtitkára után megkérdezem Mauro Maurót is, hogy hogyan vélekedik az olasz védelmi miniszter 2014 utáni időkről. Németország már kinyilvánította, hogy pontosan hány bevethető katonát fog megtartani, mi a helyzet például az afgán, mi, mi történik akkor, amikor az afgán haderő kiképzését befejeztem majd az EU, illetve a NATO. Na, Zsanur, rendkívül érdekes kérdést tett fel, ehhez kapcsolódóan azt a kérdést tenném fel, hogy Mário Mauro hogyan látja a szíriai helyzetet. Az ENSZ külügyminisztere azt kérte a NATO tagállamoktól, hogy készüljenek fel, készüljenek fel bármire, hogyha esetleg vegyi fegyvert vetnének be. Láttuk, hogy e, eszkalálódott a helyzet hétvégén Franciaországnak és az Egyesült Királyságnak is egészen pertinens a véleménye, de hallottuk, hogy a NATO főtitkára csak politikai megoldást tud elképzelni illetve fölmerült az a kérdés is, hogy Libiai, Libiához hasonlóan elképzelhető-e egy olyan zóna létesítése, ahova nem lehet berepülni. Mi lenne a legjobb megoldás a július 1 döntés előtt, és július 1-én kéne <clears throat> normális esetben meghoznia az európai csúcson az egyöntetű döntést. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát hívja önt Máriónak, elnézést, kör, gratulálok a kinevezéséhez. Tulajdonképpen a kérdésem ugyanaz, mint a többiek is feltették. Afganisztán van-e elegendő erő a képzéshez, hogy biztosítassuk azt, hogy a talibánok ne kerüljenek újra hatalomra, hiszen egyébként az egész élet, energia, a haderő pazarlásává válhat az egész. Nem tudom, hogy az olasz kormány mit gondol erről, hogy biztosítható legyen, hogy Afganisztán a jövőben talibán mentes legyen. Szerettem volna felvetni azt is, hogy korábbi inkarnációjában a szakbizottság tagjaként nagy érdeklődéssel foglalkozott a szíriai helyzettel is, ahol most óriási veszély is van, hiszen a szelefisták vehetik át a hatalmat. Nagy barátja vagyok Izraelnek, ahol Izrael bátran közbeavatkozik az Assad kormány ellen. Most fennáll persze a veszélye annak, hogy kitör a háború Izrael és Szíria között, valószínűleg Iránt is akkor bele rángathatják. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleménye. És van, ha szükség lenne arra, hogy beavatkozanak, akkor, ahogy ezt közelmúltban Máliban is láttuk, koalícióval, vagy pedig NATO-EU vezette akcióra kerülne sor. Végül pedig az Európai Védelmi Ügynökség. Pártom, frakcióm szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy mi az eddigi eredmény. A brit kormány mégis egyelőre bent marad. Az egyik kérdés, amit meg akarnak vissza, amit meg át akarnak vizsgálni, az a légi utántöltés. Egyre több a egyre több lehetőség és igény van a pooling and sharingre is, amelyel igazolható az a, az LDE is, amiben már 26 tagállam tag. Thank you, let me, <clears throat> let me... Köszönöm szépen. Hadd gratuláljak azokhoz, akik már mind jót, és minden jót kívántak önnek. Ön is említette a decemberi európai csúcs találkozót, amelyet az európai védelemnek szenteltek. Hadd utaljak én is erre, és három vagy négy kérdést emelnék ki. A CSDP, mint eszköz, biztos vagyok abban, sokkal több lehetőséget biztosíthatna ahhoz, hogy aktivizálódjunk, mint most látunk, mint amennyi lehetőséget most látunk. Különösen a tervezési képességek és kapacitások, amelyekkel az európai missziókat tudnánk lebonyolítani, és a katonai koordináció hiányát küzdhetné le. Az új operatív központ, amelyet múlt év végén nyitottak meg, egyfajta bázist jelent az állandó EU katonai struktúrák számára. Elsősorban a jövő tervezése, irányítása a feladata. Én úgy érzem, hogy ez az EU operatív központ felé való lépés. Ha ez tényleg így van, akkor csak ösztönözném önöket, hogy menjenek tovább ezen az úton. Másodszorban. Még mindig tárgyalunk arról, hogy mi a, a csapatok szerepe, feladata. Úgy gondolom, hogy az európai tanácsülésen ezt is meg fogják majd tárgyalni, de nem vagyok biztos benne, hogy egyáltalán lesz-e konklúzió arra vonatkozóan, hogy, hogy első bevetési csoportként milyen szerepe lehetne ezeknek a csapatoknak, illetve milyen szerepük lehet a, a hadműveletek tartalékaként, vagy tartalékos, tartalékaként. A Weimári levél kontextusában, amelyet 2010-ben írtak alá, vagy a legutóbbi Weimar plusz javaslat alapján hogyan értékeli ezt. Végül pedig a kérdésem az, hogy mi a véleménye azoknak az intézményeknek, eljárásoknak az alkalmazásáról, amelyeket a Lisszaboni szerződés vezetett be, és amely rendelkezésünkre áll, például az állandó együttműködés, amely erősítheti a közös műveleteket, vagy pedig a Pulling and Sharing kezdeményezés. Ezt is szeretném csak bátorítani önöket, hogy e- ezt is folytassák. Köszönöm. Janakó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, kedves Mauro. Úr. Nem csak, hogy az új hivatalhoz gratulálok, hanem mindazhoz, mindahhoz is, amit az európai biztonságról előadott. Kétség kívül azok a források, amelyeket e, e célra szánnak, nem lesz elegendő. Nagyobb hatékonyságra van nyilván szükség, de sajnos tény, hogy nem csak ez a probléma, hanem sok más is, például az egyhangú döntések kérdése. Az egyetlen lehetőség e problémának a leküzdésére az lenne, hogyha erősebb együtt, az erősített együttműködést választanánk. Úgy mindannyian tudjuk, hogy ki elleni, ellenzi ezt, de nyíltan ki kell tudnunk mondani, egyértelművé kell tegyük, hogy országaink a legtöbb EU tagállam NATO tag is. Ez nem jelenti persze azt, hogy ne akarnánk a nato vagy meg akarnánk kerülni, dehogy is. Azt szeretnénk, hogy a problémákat Európában közösen kezeljük. Ön is említette, Európa sokkal több forrás biztosít kutatásra és védelemre, mint az Egyesült Államok. Úgy gondolom, hogy a decemberi tanácsülésen egy új, egy másik hozzáállást kell kidolgozni. És talán ön meg tudja mondani nekünk, hogy mi Olaszország javaslata mind az ön által is érintett problémákra, mint pedig a képzésre vonatkozóan. Hadd mondjak egy példát. Hogy állunk például az Európai Unió erőinek kiképzésével kapcsolatban mi a helyzet? Köszönöm szépen, Pöttering úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, kedves Mauro, fantasztikus, hogy itt találkozhatunk veled újból, olasz védelmi miniszterként. Én mindig hittem Olaszországban, illetve abban a döntésben, hogy te majd védelmi miniszter leszel, és ez a döntés is megerősíti az én hitemet. Jól hallottam, te egy eh, vízióról beszéltél, és Gasperi, annak idején is Konrád Adenauer az 50-es évek elején egy másik vízióval rendelkeztek, egy európai védelmi közösséget szerettek volna létrehozni egy európai hadsereggel. Azt gondolom, hogy az Európai Unióban célokra van szükségünk ismét, és az európai hadsereget, mint célt meg kell tartani, hiszen ez egy cél irányt vázol fel. Klich kolléga a támadási csoportokról beszélt, ez pedig az európai katonaságnak egy magját képezhetné a brit kollégák morgolódnak mögöttem, ha ők nem akarnak ebbe belecsatlakozni, akkor nem kell csatlakozni hozzá, hiszen a megerősített együttműködés ezt lehetővé teszi. Szóval én remélem azt, hogy a politikai vitába bekerül majd a hadseregő szóló vita is, és sok sikert kívánok a munkáthoz, mint az olasz kormány munkájához. Köszönöm. Thank you, Herr President. Now, Mr. Van Orden. Köszönöm, Fanordán képviselő. Én is gratulálni szeretnék a kinevezésedhez, és köszönetet szeretnék mondani azért, hogy megerősítetted azt, hogy a közös védelmi és biztonsági politika is mit jelent, hiszen ez az európai integráció megerősítését szolgálja és úgy gondolom, hogy ez elsődleges cél. Azt gondolom, hogy nagyon világosan fogalmaztál ebben a kérdésben, és köszönöm szépen ezt a világos megfogalmazást. Két kérdésem van. Olaszország milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy plusz bevethető katonai kapacitásokat építsen ki, illetve a NATO megerősítését te miben látnád? Köszönöm. Next speaker, Madame Martini. Martini asszony. Signor Ministro, caro Köszönöm szépen. Kedves Mário, tisztelt miniszter úr, hadd mondjam el publikusan is, hogy mekkora öröm számomra, és az összes olasz számára, hogy te lettél a védelmi miniszter. Köszönöm, köszönöm, hogy hajlandó voltál arra, hogy az, hogy az olasz szenátusba beléptél. A britek és nagyon szívesen fogadták ezt, szóval, és nagyon örülök annak, hogy végre védelmi miniszter letér, hiszen ez azt jelenti, hogy Olaszországban ismét arra kezdtek el figyelni, hogy ki mihez ért, ki mit tud. Tehát a, immáron ez is számít. Köszönöm. Gorakis. Angorakis kolléga, parancsoljon önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a következőt szeretném kérdezni a miniszter úrtól. Izrael támadásai Szíria ellen ezzel kapcsolatban ön úgy érzi, hogy megszeles lépésről van ez szó, illetve a teritoriális integritás megsértéséről. Ön ezt gondolja el, vagy sem? Van egy további kérdésem is. Az elmúlt időben egyre több szó hangzik el arról, hogy az Európai Unió tagországai a védelem területén is együtt kellene, hogy működjenek. A kolléga kitért a Vájmári kezdeményezésre is, illetve a Nebitaniával történő együttműködés is létezik. Az ön személyes véleménye mi? Annak oka, hogy az együttműködésnek ezen formája az Európai Unión kívül miért nem tud tovább lépni, abban keresendő, hogy a tagországok talán attól tartanak, hogy megsértenek eh, nemzetközi jogot. Erre jó példa Mali. Miért nem hát, illetve fogott össze Franciaországgal senki Mali érdekében? Vannak további példák is. Azt gondolom, Azért nem sikerült tovább lépni ezen a területen, mert ezek a támadások és megszállási kísérletek a nemzetközi jogot sértik. Miniszter úr, a védelmi iparral kapcsolatban is elhangzottak megjegyzések, és ön beszélt a versenyképességről is. Ön tudja azt, hogy ez mit is jelent? Ez azt jelenti, hogy a védelmi ipar nagy része Európában el kell, hogy tűnjön, mint annak idején a közös piac létrehozásával ez megtörtént. A versenyképes európai ipar azt jelenti, hogy a görög munkavállalók a görög vélelmi ágazatban el kell, hogy bocsátassanak, és ők munkanélküliek lesznek. Köszönöm. Grazie. Prima di dar la parola... Köszönöm szépen. Mielőtt Mauro miniszter úrnak megadnám a szót, hogy válaszoljon, szeretnék neki személyesen is gratulálni. Hazám számára nagyon nagy előny, hogy ő a védelmi miniszter, lenne egy észrevételem, és aztán egy kérdésem. A expozé első részére utalnék, én nem nagyon tudom elképzelni, hogy a védelmi politikában és az európai külpolitikában nagyon nagy eh, javulások lennének a közeljövőben. A védelem és a külpolitika a, a, azok a területek, amelyeket egy tagállam utolsóként ad fel, és utolsóként ad át egy nemzetek feletti eh, szervezetnek kivéve, hogyha nem történik nagyon nagy előrelépés a politikai intézményi szinten. Az igazi munka tehát ez is, vagy főleg ez. A kérdésem, ma a NATO főtitkára és az Egyesült Államok azt kérik az Európai Uniótól, hogy jobban járuljanak hozzá a védelmi politikához ugye van ez a kérés egy részről, más részről pedig pénzügyi és gazdasági válságot él meg egész Európa és Olaszország is. Miniszter úr úgy véli, hogy van-e lehetőség arra, hogy megtakarításokat tegyünk, például, hogy leegyszerűsítjük a különböző fegyverkezési lehetőségeket, hogy jobban koordináljuk a fegyverkezési politikát tehát a katonai ipart a különböző tagállamokban lehet ezen a területen egyáltalán megtakarításokat kieszközölni? Köszönöm. Grazie, come ho detto... Köszönöm szépen. Ahogy azt már a bevezetőben elmondtam, miniszteri mandátumomat azzal szerettem volna rögtön kezdeni, és ezzel is kezdtem, hogy az Afganisztánban állomásozó olasz csapatokat felkerestem, és aztán Dámfor parancsnokkal találkoztam, és Kárzai úrral is. Tehát ilyen szempontból szeretnék válaszolni a 2014 utánra vonatkozó kérdésekre. Egyértelmű az olasz álláspont. Nem szeretnénk kidobni az ablakon mindazt a munkát, mindazt a sok tanulságot, amit, amit Afganisztánban elértünk, amit megtettünk azért, hogy Afganisztánban stabilitás legyen. Az olasz kontingens körülbelül 4000 főből áll, több bázison is jelen vagyunk, és egyértelmű az, hogy 2014 után a utáni feltételeket megfelelően arányosan kell megszabni, és ezeknek az arányoknak, tehát a, a jelenlegi, jelenléti részvételi arányoknak kell megnyilvánulnia a 2014 utáni felállásban is, tehát az alapján kell részt vállalni a 2014 utáni felállásban, hogy most hány emberrel vagyunk ott, mekkora költségvetést szentelünk ennek a kérdésnek, de természetesen a egyéb horizontális kérdéseket is figyelembe kell venni, például férfiak és nők közötti egyenlőség, stb. stb. De az egyértelműen a nemzetközi és katonai erők eredménye, hogy a mindennapi életet garantálni tudjuk Afganisztánban. De vannak olyan területek Afganisztánban, ahol nagyon nagy a lemaradás ezen a területen. Karzai úrral, Karzai elnök úrral e, ezeket a kérdéseket megtárgyaltuk. A, a NATO-nak hívott szövetség, nem csupán katonai szövetség, hanem politikai szövetség is. Olasz szempontból elképzelhetetlen, hogy máshogy kezeljük ezt. Tehát a, az afgán hat, hatóságokat nem lehet külön, meg, külön ö, megállapodást kötni az ott ö, feladatot teljesítő katonákról. Tehát egy ö, egy nemzetközi szervezeten belül lépünk fel egy-egy országban, ott vagy Libanonban, egyértelmű ezeknek a jogi státusza. Tehát én úgy kezdtem az utazásomat, hogy elmentem Afganisztánba, de nagyon féltem a, a európai parlamenti kollégák éles kérdéseitől, legfőképpen Danzsan úr és Van Orden úr kérdéseitől, így aztán megpróbálok először az ős ő kérdésekre válaszolni, nem csak azért, mert ezek nagyon nagy tudásról árulkodó kérdések, hanem azért is, mert igenis lehet kollektív felelősséget vállalni, megfelelő közös jövőképe, jövőképpen, ha mindenki megteszi a saját részét, a saját feladatát. Monti kormánya másfél év alatt elég sokat tett például. Olaszország nem kért egyetlen eurót sem a megmentési alapból. Olaszország saját erőből próbálta a saját problémáit megoldani, a saját adósságait kifizetni. Olaszország első vonalban volt, amikor ki kellett már állni Görögország mellett, és a katonasági és védelmi integráció területén is Olaszország hajthatatlanul ezt fogja nyilatkozni, hogy erre szükség van, hiszen ez a béke garantálásának és a népek békés egymás mellett élésének és fejlődésének ez az egyetlen garanciája, ez az egyetlen alapja, hogyha védelmi és biztonsági politikát kiszélesítjük, integra- elmélyítjük. Nos, úgy véljük, hogy ez egy olyan eszköz, amelyre mindenképpen szükség van, és amely egyértelműen megmutatja azt, hogy egy-egy tagállamnak mi a saját feladata. Néhány pontosítást még szeretnék tenni sok kollégában, úgy, sok kolléga felvetésében úgy éreztem, hogy eléggé ö, szkeptikusak, ö, bátortalanok. Nos, az a szerencséje az euroszkeptikusoknak, illetve azért euroszkeptikus valaki, mert nincs meg benne az a meggyőződés, amelyel az Európa barátok rendelkeznek. Szerintem le tudunk úgy ülni decemberben a tanács asztalhoz, hogy a periferikus részletkérdéseket félretesszük, például a bevethető csapatokkal kapcsolatban is. Hogyha nincs egy új lendület, ha nem tudjuk a európai módszerrel építeni az európai álmot. Most ez nem arról van szó, hogy az elméletből indulunk ki, és úgy próbáljuk a gyakorlatot elérni, hanem az ellenkezőjéről van szó. Mi mindig is gyakorlatiasan próbáltunk meg vona, ö, ö, foglalkozni az összes kérdéssel, az egységes piacot így próbáltuk meg, megvalósítani. Így indultunk ki az acél és szénközösségből. Ugyanez igaz a védelmi közösségre, itt is a, prog- a pragmatikus kérdésekből kell kiindulni. Olaszországban az a, arról folyik most a közvita, hogy pontosan milyen pontosan milyen védelmi rendszerek kellenek, F-16-os vagy más. Tehát, hogyha már arról van szó, hogy milyen repülőgép márkát választunk, akkor a lényegről maradunk le, tehát a lényeket nem, látunk, nem látjuk, ez pedig az, hogy integrált védelem van szükség. Tehát akkor hatékony csak a védelem, ha az integrált hogyha bizonyos döntéseket hozunk, bizonyos opciókat választunk, és ezen opciók megjegyeznek a szövetségeink opcióival, választásaival, az nem azt jelenti, hogy kiszolgáljuk az európai katonai ipart. Nem. Azért van ez, azért választunk így, azért döntünk így, mert van egy jövőképünk. Nos, Van Orden úr feltett egy nagyon általános kérdést a NATO jövőjével kapcsolatban hogyan lehetne a NATO-t erőteljesebbé tenni. Nos, az Európai Unió tagállamai jelentik a NATO tagságának oroszlán részét. Tehát az erősebb Európa, katonailag integráltabb Európa egyértelmű, hogy magát a NATO-t is megerősíti. Éppen ezért gondolom azt, hogy még brit szempontból is, és amikor azt mondom brit, akkor azt mondom, hogy egy egész kultú, egy olyan kultúráról van szó, ahol hogy is mondjam, van egyfajta természetes van egy természetes európaiság. Nos, őket is meg tudom nyugtatni. Van Orden úr bizonyos emlékszik arra az epizód, arra részére a második a második világháborúnak annak a részére, amikor Winston a Churchill azt mondta, hogy sosem fordult elő még az, hogy ilyen sokat köszönhetnek ilyen kevés embernek. Ott van az a 750 európai parlamenti képviselő. És ott van az a maroknyi védelmi miniszter a decemberi tanácson. Szerintem ilyen sokan sosem köszönhetnek majd ennyit ilyen kevés embernek Európa jövőjéről beszélvén. Köszönöm. Bene, grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mauro miniszter úrnak, és megköszönöm a jelenlévőknek is a feltett kérdéseket és a figyelmet. Next point, the freedom of press and media in the... A következő napi rendi pontunk a sajtó és média szabadsága a világban. Sárke asszonya az előadó. Második véleménycsere ez. És meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Azzal kezdem, hogy köszönetet mondok a, az árnyék előadók részvételének nagyon jól tudtunk együttműködni, korábban már volt véleménycsere, és úgy gondolom, hogy most már közel állunk ahhoz, hogy szavazásra kerüljön sor, és remélhetőleg, hogy a médiaszabadság fontos kérdésével kapcsolatban fontos üzenetet tudunk küldeni. Köszönetet mondok az érdekelteknek, civil társadalomképviselőknek, újságíróknak, mindenkinek, aki részt vett az interneten és egyéb formában e kérdés megtárgyalásában. Nagyon időszerű ez a kérdés, nem sokkal azt követően vagyunk, hogy a sajtószabadság napját ünnepeltük. A jelentés pedig akkor e, kerül ki, amikor a kritikus e, hangokra vonatkozó nyomás online-offline egyre nagyobb és egyre erőszakosabb az újságírók és bloggerek egyre inkább emberi jogvédőké is válnak. 2012-es sokkolos tényező 88 újságírót írtak meg, 900-at letartóztattak majdnem, és 2000-et támadtak meg. Súlyos, komoly üzletág ez, vagy állás, és az Európai Uniónak fontosabb vezető szerepet kellene és kell játszania a sajtó és világszabadság ban világszerte. A felelősöket emlékeztetnünk kell, valamint a civil társadalmat és újságírókat felelősségükre. Sajnos az kormányok azok harmadik országokban, amelyek gyakran és egyre nagyobb mértékben visszaélnek a törvényel. Nem mindig közvetlenül, azokkal, amelyek a sajtó és média szabadsághoz kapcsolódók és a médiákhoz, hanem sokkal inkább a nemzeti biztonsági törvényeket, terrorizmus ellenes törvényeket, adótörvényeket, amelyekkel megpróbálják korlátozni, illetve beszökíteni az újságírók, bloggerek és a média mozgás terét nem veszünk részt a sajtószabadság felmérésében, a net szabadságának felmérésében az egyes országban, és éppen ezért több olyan áttekintés, több olyan mellékletet is csatoltunk, amely áttekinti azokat a munkákat, amelyeket a sajtó és média szabadság feltételeit vizsgálják. Ezeket a mellékleteket a jelentéshez csatoltok, biztosítani akarjuk azt is, hogy mindenki lássa, mennyire fontos, hogy ne legyen politikai beavatkozás a média és a sajtó világába, hanem erősítenie kell a kormányzatoknak ezek szabad és független munkáját. Hangsúlyozok tehát azt, hogy a sajtó és a média szabadon kell, hogy dolgozzon a politikai és pénzügyi nyomástól, független és plurális formában. Ez különösen akkor fontos, amikor a közszolgálati médiáról van szó, de természetesen a kereskedelmi kiadók, műsorszórók és más nagyvállalatok is egyre nagyobb felelősséggel rendelkeznek. Ugyanez vonatkozik a digitális, egyre nagyobb digitális környezetre is, ahol a sajtó és a média információhoz való hozzáférését is fenn kell tartani a köz szempontjai értelmében. Rámutatunk arra is, hogy az Európai Uniónak a támadásokat követően, vagy az újságírók mozgástérnek beszűkítését követően biztonságot kell tudni nyújtani számukra, tanácsot kell tudni adni, és tudást arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a jogvédő alapokat igénybe venni. A külügyi szolgálat és az Európai Bizottságot felszólítjuk arra, hogy erősebben stratégiai formában több költségvetési sorral megsegítve támogassa ezt a munkást, munkát, ne felejtsük el, hogy a világon az Európai Unió csak akkor válhat erős vezetővé, hogyha jó példával jár élen. A sajtó és média szabadság nincs illúziónk. A, csak korlátozott mértékben tud ehhez hozzájárulni, de természetesen hangsúlyozunk azokat a célkit fertőzéseket, amelyek a, az összehasonlítási alapokat érintik a közvetlen szomszédunkban és a külső akciókra is vonatkozóan, fejlesztési politikára, bővítési és szomszédságpolitikára vonatkozóan is javasoljuk ezt, a hatékonyabb lehet a munka a, a költségvetés szűkös keretei között akkor is, hogyha összehasonlítási alapokkal próbáljuk ezeket az értékeket védíteni, védeni. A szólásszabadság, a független és pluralista pluralista média alapvető értékeit, hiszen ezek az emberi lény eh, fejlődésének és az emberi jogoknak az alapja. Várom a vitát, és köszönöm még egyszer az árnyék előadókkal az együttműködés, remélem támogatnak majd minket. Ten vannak a listán, Ibrizevics kollega az első. Thank you, sir. Uh... Köszönetet kell, hogy mondjak elő először is az előadónak és minden kollégának, árnyék előadónak, akik kiváló munkát végeztek, és így sikerült megállapodásra jutnunk mi, a kompromisszumokban. Az LPP e nevében elmondhatom, hogy támogatjuk az összes kompromisszumot, Nekem van néhány ponton eltérő véleményem az elő adótól, erre vonatkozóan 5 perccel ezelőtt átadtam a listát, de nagyon örülök annak, hogy általános megközelítést sikerült kidolgozni, és nem mentünk bele a részletekbe. Nem vontunk országokat, személyeket felelősségre, mert úgy gondolom, a parlamenten más bizottságok ezt megfelelőben tudják megtenni a, nem az AFET az elsődleges, akinek ezt meg kell tenni, ezért hálás vagyok az előadónak, hogy támogatta ezt az ötletet. Nagyon örülök annak is, hogy végül sikerült a bloggereket is bevenni, a, és a webes médiaszabadságot is ebbe a szövegbe. Ez egy olyan szegmens, amely egyre fontosabbá válik, nem sokat beszéltünk róla, pedig a rendszerek szempontjából nagyon fontos. A rendszerek minél nehézkesebbek, annál jobban félnek az internettől és a bloggerektől. Ezért örülök, hogy ezt a szempontot is bevettük a jelentésbe. Mint mondtam, tehát minden kompromisszumot támogatunk, több pont is van, ahol azonban nem az, el, az előadó javaslata szerint fogunk szavazni, de ennek inkább technikai oka van, és annak, hogy egy picit más a politikai felfogásunk. De általában véve nagyon-nagyon elégedett vagyok a munka eredményével. Köszönöm. Köszönöm, Jakonszári asszony. Very much to the Köszönöm szépen. Köszönöm a jelentéstevő munkáját és a nagyon jó együttműködést. Azt gondolom, hogy gyümölcsözők voltak az egyeztetések. Nagyon örülök annak, hogy az én politikai frakcióm főpontja, illetve az én főpontjaim bekerültek a jelentéstervezetbe, és a jelentéstervezetbe támogatta, illetve hogy a kompromisszumokban ezek tükröződnek. Ezek a fő pontok pedig a következőek az újságírók védelme, az a munkájuk védelme, illetve nagyon fontos a lefelé mutató trendeket is figyelembe venni a sajtószabadságnál, illetve a, a függetlenség megtartása. Nagyon fontos, hogy megmaradhasson a pluralista sajtó, illetve médiakörnyezet, és a monopolisztikus tendenciák ellen küzdjünk. Hangsúlyozni szeretném ezen kívül még a következőket. Az EU kötelezettség vállalása annak érdekében, hogy az eszközénket jól használjuk. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi megállapodásokat, a um, harmadik országokkal tiszteletben tartsuk. Nagyon fontos tehát, hogy ezeken a területeken is tekintettel legyünk a sajtószabadságra. Fontosabb a megerősítettebb, koherensebb együttműködés az Európai Parlamenttel, az Európai Külügyi Szolgálattal és a bizottsággal. Azt gondolom, hogy ezek rendkívül fontos kérdések. Még egyszer köszönöm a közös munkát, és azt gondolom, hogy ez a jelentés már konkrétabb, illetve világosabb irányokat mutat az európai stratégiához. Köszönöm. Köszönöm. A szavazásra holnap kerül majd sor. 5 órakor. Excuse me, do you want to add something? Szeretne még valamit hozzáfűzni? Csak reagálnénk a megjegyzésekre az árnyékcientestők részéről. Nagyon jó volt az együttműködés, ezt én is csak megerősíteni tudom. Fontosnak tartjuk ezt a témát. Éppen ezért bizakodó vagyok, és remélem, hogy a szavazás eredménye is ezt fogja mutatni, illetve hogy az Európai Külügyi Szolgálatnak ezzel erőteljes üzenetet küldünk, és az Európai Bizottságnak is a hatékonyabb stratégiai szempontból célzott a politikák kialakítására, és nagyon fontos, hogy az Európai Unió vezető szerepet vállaljon ebben a témában. Úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos prioritás kell, hogy legyen, és fontos, hogy megvédjük az újságírókat, mindegy, hogy online vagy offline módon dolgoznak, illetve az emberjogi védőket is, és fel kell hívni a figyelmet a korrupcióra, illetve más igazságtalanságokra, hiszen miattuk és számukra írjuk ezt a jelentést az ő érdekükben. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A következő napi rendi pont az EU szerepe egy szélesebb körű transatlanti kapcsolat kialakításában. Milámon kolléga a jelentéstevő. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megadta a szót. Illetve köszönöm az elnyékentés tevők munkáját. Rócsak úr és négy asszony nagyon konstruktív eh, módon dolgoztak velem együtt. Solc és Bütikófer kollégáknak is köszönetet szeretnék mondani. Néhány héttel ezelőtt Strasbourgban üléseztünk, megállapodtunk a kompromisszumos javaslatokban. Gyümölcsöző volt ez a találkozó, és köszönöm szépen mindenki részéről a konstruktív hozzáállást. A kompromisszumos javaslatok is tehet önök megkapták, és a módosítók fele ebben benne van, vagy közvetlenül, vagy közvetett módon, ezekre nem, nem térnék ki egyenként. Jelentés két részből áll, a transatlanti kapcsolatok az USA és az EU között vannak klasszikus megközelítésben, illetve az aktuális konfliktusok tükrében. Miért szeretnénk, hogyha az USA és az EU ugyanazt szeretnék. És van egy olyan fejezet, amely kevésbé, kevésbé klasszikus, ez pedig egy globális transatlanti perspektívát helyez előtérbe. A módosítók ezekkel kevésbé foglalkoztak, viszont a legtöbb módosító kompromisszum formájában megmaradt. A módosítókat különböző csoportokra osztottam szét. Vannak olyanok, amelyek árnyalatokat tükröznek. Ide tartoznak a módosítók, ide tartozik a módosítók első csoportja, ezek benne vannak a kompromisszumokban, és rövidekkel fogjam a mondandómat, és vannak olyan részek, amelyek rövidebbre sikerültek, mint ahogy azt szerettük volna. Vannak más módosítók is, amelyek a jelentést teljes mértékben kritizálják. És vannak olyan módosítók, amelyek mínuszt fogok tenni majd a szavazói listán, van például egy módosító indítvány, amely azt mondja, hogy ne legyen politikai transatlanti tanács, illetve hogy az összekötetési iroda Washingtonban nem maradjon meg a parlament összekötetési irodája. Itt természetesen én negatívot fogok tenni, negatív jelet majd a szavazó listára. Rócsak úr az imént érkezett, Nagyra szeretném még egyszer értékelni az ő konstruktív hozzáállását. Még egyszer tehát a kereskedelmi és gazdasági partnerség, illetve befektetési partnerségre vonatkoznak a módosítók. Megpróbáltam tisztelben tartani az INTA kompetenciáit, és itt a globális politikai aspektusokat előtérbe helyezni a kereskedelmi és beruházási partnerségeknél. De a gazdasági kérdéseket és eljárásbeli kérdéseket az intára hagynám. Éppen ezért egy mínuszt tettem ezen módosítók mögé. Nem csak az általános megfontások miatt, hanem azért is, mert az INTA két héttel ezelőtt fogadott el egy módosítót, amely ezzel a témával foglalkozik, itt 23 bekezdésről van szó, és ezek, az, ezek a módosítók eljárásbeli kérdésekkel foglalkoznak. Tehát a parlament ugyanabban a témában nem fogadhat el két teljesen különböző dolgot. Éppen ezért mínusz tettem ezen módosítók mögé, hiszen, mint említettem, eljárásbeli kérdésekről van szó. Vannak további módosítók is, amelyeket azért nem tudok támogatni, mert olyan kérdéseket taglalnak, amelyek túlságosan részletesek és a célon túlmutatnak. Ezek nem passzolnak a jelentésbe, hiszen túlságosan részletes részletekbe menőek. Például az Atalanta együttműködéssel kapcsolatos módosítók ilyenek, és egy olyan jelentés, amely a transatlanti kapcsolatokkal foglalkozik, nem terjedhet ki a csendes óceán térségére is. Ez itt túl sok lenne, úgy éreztem. Tehát eh, itt egy óceán úgymond legyen elég. Éppen ezért áll itt mínusz az én listámon. Ez a jelentés pedig eh, nem foglalkoztat energiakérdésekkel, éghajlati kérdésekkel, vagy a NATO-val részletesen. Nem ez a célja a jelentésnek. És hogyha a módosító indítványunk a célon túlmutatna, és nem a lényegi kérdésekkel foglalkoznak, akkor én mínusz mínuszt tettem. Négy szasszony és Bütikófer úr Azt mondták, hogy a jelentés túlságosan sok témát fed le. Éppen ezért jártam el az említett módon, és nem adtam teret további részleteknek, tehát eh, kivettem az anyagból ezeket a dekoratív részleteket, úgymond. Ez a jelentés a jövővel foglalkozik, és nem csak méreget szeretne vonni, hanem kitekintést is adni. Bush már a múlt év második mandátumába lépett az Obama kormány, és látjuk azt, hogy Ázsia jelentős módon fejlődik, gazdasági válságban vagyunk, Ázsia vezete, vezető szerepe megjelenik világszerte, ezek pedig új fejleményeknek minősülnek, éppen ezért nem szabad csak a múltat szem előtt tartani, hanem a jövőbe is kell tekinteni. Vannak olyan módosítók, amelyek túlságosan a múltba tekintenek. Nem szeretném önöket a részletekkel untatni, de a jelentésemben és a szavazói listán megpróbáltam kiegyenített, kiegyensúlyozott jelentést készíteni, és mindenki módosítóit figyelembe venni. Meg kell határozni a prioritásokat. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm mindazok véleményét, akik eljutottak hozzám. Köszönöm szépen. Szeretnék először is köszönetet mondani az előadónak, kiváló munka volt, és kiváló az együttműködés. 22 módosítás született, a kompromisszumok pedig nem csak az SND a módosítók miatt ilyen nagy, hanem azért, mert mindenkinek sikerült a kedvére tenni. A frakcióm nevében valóban elmondhatom, hogy mindegyik kompromisszumos javaslatot támogatni tudjuk igen, nagy ívűek, előretekintőek, a transatlanti partnerség iránti elköte- parlamenti elkötelezettséget mutatják, és olyan gondolatokat fogalmaz meg, amelyeket valóban tovább kell vinni. Persze vannak benne új gondolatok is. A jelentés az lényeges, időszerű, és világossá teszi, hogy mi a transatlanti kapcsolatok stratégiai kontextusa, valamint az, hogy ez jelentős változásokon megy át. Gazdasági válság, új hatalmak megjelenése Kelet-Ázsiában, természetesen reflektálni kell az arab tavaszra, stb. A reakció tehát az, hogy legyen szorosabb az együttműködés, erősebb a transatlanti partnerség. Úgy gondolom ennek tükrében a jelentés a DTIP folyamatot is nagyon ígéretesen kezeli, nem csak a gazdasági nyereség szempontjából ki annak, hanem politikailag, geopolitikai értelemben egyaránt. Talán ez lehetne az a pillanat, amivel a transatlanti együttműködést is javítani lehetne ezeken a területeken, a külpolitikát is beleértve, de ahogy az előadó már említette, ott van az INTA bizottság is, amely a tárgyalások kapcsán a fő bizottság, a DIP, az EDIP fő tárgyaló testülete, nem akarunk beavatkozni a munkájába, de támogatjuk azokat a gondolatokat is, tehát nem szabad néhány módosítóban túl messzire menni, ez teljes mértékben igaz. Jónak tartom továbbá azt is, hogy láthatóan szélesebb vagy lehetőség van egy szélesebb transatlanti partnerségre. Eddig ugyanis még csak még túl sokat az EU-Egyesült Államok kapcsolatokra koncentráltunk, de ne felejtjük el, hogy ott van Kanada, és új erők vannak Latin-Amerikában, Afrikában, amelyek szintén részt szeretnének talán venni a transatlanti együttműködésben a jelentés természetesen ezt említi, de anélkül, hogy sérteni a szűkebb értelemben vett EU-Egyesült Államok partnerséget. Hadd gratuláljak még egyszer Milamon úrnak, köszönetet mondva, igen konstruktív és mindent befogadó munkájáért, és várom már a holnapi szavazást. Köszönöm. Sárki úr. Asszony, köszönöm szépen. A kollégáim nevében is szeretnék bocsánatot kérni elnézést, akik nem tudtak itt maradni, de mégis mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon érdekes a jelentés, nagyon fontos, hiszen a transatlanti kapcsolatoknak a látószögét és hatáját bővíti. Köszönöm a kompromisszumos javaslatokat az, az, azok érdekében végzett munkát. A transatlanti kereskedelmi partnerség jelentés árnyék előadójaként meg kell, hogy mondjam, hogy nincs semmiféle átfedés, nagyon fontos munkát végeztünk itt is, és a, kereskedelmi, a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságban, és ott tulajdonképpen elfogadtuk azt az állásfoglalást, amelyben az Európai Bizottság tárgyalási mandátumára egy ajánlást fogalmaztuk meg. Osztom azt az ambíciót, hogy igenis nézzük a transatlanti kapcsolatok jövőjét. Nagyon fontos, hogy ez tartalmas legyen a változó világban, a változó időben, és ahogy a jelenlegi történelemben haladunk előre a háború utáni időszakoktól, valóban sokat alakult a transatlanti kapcsolat. A következő generáció részvétele ebben azonban már nem annyira magától értetődő. Ehhez munkára van szükség, a mi vezetésünkre, és ahhoz, hogy új tartalmat, új lényeget kapjon, gazdasági értelemben is ez a kapcsolat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez a, a jelentés a geopolitikai kérdések szempontjából is nagyon fontos, és rámutat arra, hogy szorosabb együttműködésre, szövetségre van szükség gazdasági kapcsolatok, kereskedelmi ráfordításokkal kapcsolatban is. Úgyhogy a jelentés valóban előre tekintő a transatlanti kapcsolatok jövőjét is nézi. Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy megjegyzést hozzátenni. Először is eh, Villamon kollégának köszönetet mondok a jelentésért. A transatlanti kapcsolatokat eh, nagyon fontos formában viszi tovább, és természetesen az új tárgyalásoknál és a transatlanti piacnál, piac tárgyalásainál és a fontos politikai dimenziók tárgyalásánál is nagyon fontos szerepet fog játszani. Ennek ugye mind kereskedelmi politikai következménye is lennek. Egy kérdésem nekem is lenne a kollégákhoz. Kicsit szerencsétlen, hogy ezek az ajánlások májusban kerülnek a plenárisban, és akkor a jelentés külön júniusban kerül a plenárisra, hiszen közös vitát kellett volna csinálni. Ha időben nem fér bele, akkor Hát nem tudom, a koordinátoroknak jó lenne, hogyha végig tudnák gondolni, hogy nem lehetne egy kérelmet benyújtani erre vonatkozóan, mert hogyha holnap határozunk a jelentéstől, akkor tulajdonképpen itt az ideje, pont itt az ideje annak, hogy nyomást gyakoroljunk, és a frakciók, a frakció üléseken pedig rendelkezésre kell, hogy álljon ez a szöveg. Talán elérhető, hogy a frakciók holnapig meggondolják. Egyszerűen logikus lenne ez a fajta megoldás, hogy még akkor most ebben a hónapban vitassuk meg. Morian kollega. Talán Marian rá lehetne venni, hogy ne a most nézzen, tekintsen el a szokásos bonyodalmaktól. Talán megérné, hogy áttekintsük. Elnök úr, a transatlanti kapcsolatok most egy nagyon különleges pillanatot élnek meg, de ettől eltekintve sokkal több élet van a transatlanti kapcsolatokban, mint ez, ez a jelentés. Nem is csupán a klasszikus transatlanti kapcsolatok kérdését veti fel, hanem megnézzük a atlanti transatlanti kapcsolatok déli részét is, Latin Amerikával foglalko- is foglalkozik, illetve Afrika nyugati partjaival is. Unió 18-a, 19-én vagy 20-én, 20-án lesz egy G8 találkozó. Azt hiszem, Észak-Írországban lesz, és oda megy majd Obama elnök is hogyha hogyha június 15-én vagy 16-án ezt elfogadják, elfogadjuk, tehát 3-4 nappal az, az előtt, hogy Obama Európába jönne, hát ez nem baj. De azt sem butaság, hogyha külön hagyjuk a két jelentést, a miéket meg az intájét. Hogyha közösen májusban megcsináljuk ezt a két jelentést, hát nem tudom, hogy arra van elég idő, fordítás, stb. stb. Holnap lesz ugye a szavazás. Nos, szerintem nem érdemes, nem érdemes most csinálni, mert akkor az egész, egésznek egy ilyen kereskedelmi bélyege lesz, viszont ha júniusra hagyjuk, akkor, akkor az Obama érkezése előttre, esik. Persze mindenkinek fontos a transatlanti kereskedelmi kapcsolatok állása, de ez a, ez a jelentés túlmegy azon. Tehát szerintem nem butaság ezt júniusra hagyni. Köszönöm szépen, akkor gondoljuk végig. Holnapig minden mellett van érv, persze, majd meg kell nézzük, hogy Obama ideutazása előtt Persze, hogyha néhány nappal döntünk, akkor már nem kerülnek majd be az Obama dokumentumokba. Ez tartok ettől, mert hogyha kereskedelempolitikai kérdés lenne csak, akkor, akkor ugye elveszítjük a pillanat lendületét, mert Hát, akkor a biztonságpolitikai szempontokat is minden egyebet fognak megvizsgálni. Én pedig nagyon szeretném politikai okoknál fogva összefogni, egybe tartani. De hát gondoljuk végig csöndben, ellenőriznünk kell, hogy egyáltalán technikailag a fordítások miatt stb. lehetséges, hiszen ezeket is biztosítani kell. Jó? Mondjad. Köszönöm, elnök úr. Szerintem a legfontosabb érv a döntéshozatalkor az, hogy mikor lesz politikai vita, ugye vannak érvek ellene, mellette, jó lenne, hogyha politikai vita megegyezne a jelentés tartalmával. A szavazás után kéne egy kis gondolkodási idő, hogy elgondolkodjunk azon, hogy mikor lenne jó erről vitát rendezni a plenárison. Talán érdemes addigra hagyni, amikor Obama ide jön Európába, ezt komolyabban meg kéne vizsgálni. Kiváló munkát vezet a jelentéstevő az árnyék jelentéstevőkkel. A legfontosabb kihívások olvashatók a jelentésben. Szerintem a szavazás után kéne hagyni magunknak egy kis időt, hogy eldönthessük, hogy mikor érdemes ezt leginkább a plenáris elé vinni. Köszönöm, holnap erről vitázunk majd. és holnap kell döntenünk. Egyébként technikai szempontból nem tudjuk megoldani. Hát lehet, hogy még ma este is 5 percet tudunk ezzel tével foglalkozni. Nem szeretném azt, hogy ezek a tárgyalások úgymond elmenjenek a mi szakbizottságunk mellett, és csak az ötödik kerék legyünk ebben a szekérben. Azt is tudni kell, hogy ennek milyen következményei lennének az elkövetkezendő másfél évben. Holnap találkozunk. Holnap 17 órakor lesz a szavazás. Köszönöm.